Okay, welcome everybody. I'm sorry we're a bit thin. Mindenkit üdvözlök, sajnálom, hogy ilyen kevesen vannak itt a képviselők, de az interneten követhetik az ülést, tehát eh, akár később is meghallgathatják, ha akarják. Az Európai Bizottság eh, egy új irányelvre és ravas rendeletre tett javaslatot a piaci manipulációval, illetve a benfentes kereskedelemmel kapcsolatban, és ezzel kapcsolatban tartunk most meghallgatást. A cél az, hogy értékeljük az Európai Bizottság javaslatát, és választ találjunk arra a kérdésre, hogy a közelmúlt piaci fejleményeinek megfelele a javaslat, a, valamint megfelelően javítja ki a korábbi irányelvet. Arli McCarthy a rapportőr, először neki adom meg a szót, hogy beszéljen erről a témáról és aggodalmat. Uh, thank you, President, and, um... Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy ilyen nagyszerű szakértőket sikerült hívnunk, és nyilván ők megosztják a nézeteiket. Illetve megvannak azok a képviselők is, akik egyáltalán értik a témát, azok is itt vannak körünkben. Sokat nem fogok most mondani előjáróban, mert ezt a lehetőséget inkább tanulásra szeretném eh, felhasználni, hogy eh, többet tudjunk eh, a piaci visszaélésekről, a benfentes kereskedelemről, illetve a manipulációról. A kollégák tudják, hogy ezen a területen már van hatályban egy irányelv, és ezt fogja felülvizsgálni a bizottság, illetve rendeletté alakítja át, ami azt gondolom, hogy nagyon észszerű lépés, és annak idején volt egy in camera megbeszélés szakértőkkel, amelyből én azt a következtetést vontam le, hogy egyes tagállamok túlterjeszkedtek az eredeti európai javaslaton, és további szigorításokat vezettek be. Megint csak azt gondolom, hogy ha majd az új irányelvet megvizsgáljuk, amely büntetőjogi szankciókat ír elő, akkor azt látjuk, hogy itt jelentős előrelépés történt ezen a területen, ugyanis a kerekasztal megbeszélésből tudjuk, hogy eh, négy eh, olyan tagállam van csak, ahol eh, a büntetőjog eszközével fellépnek az ilyen abuzus ellen, és ezt a fellépést is a rendőrség végzi, amely nem feltétlenül a legjobb hatóság egy ilyen bonyolult szakmai munka elvégzésére. Tehát azt szeretnénk mindannyian, hogyha az irányelv működőképes lenne. Azért kell ezt a rendszert felturbózni, mert úgy gondoljuk, hogy az európai pénzügyi reform agendának egy fontos része ez a fellépés a piaci visszaélések ellen. Szeretnénk, hogyha az európai piac méltányosan működne, és szeretnénk, hogyha a technológiai trendek, illetve a globalizált kereskedési piac, az új platformok és az ezekből eredő visszaélési lehetőségek megtalálják a megfelelő reakciót, illetve válaszukat a jogalkotó részéről. Egyre több területen zajlik a kereskedés, ami nem feltétlenül jelent több visszaélés, de mindenképpen azt jelenti, hogy nehezebb felfedezni és fellépni a visszaélés ellen. Szeretnénk tehát minden kereskedési platformon fellépni a visszaélések ellen, és én azt gondolom, hogy az is a célunk, hogy egyenlő esélyeket teremtsünk a rendelet alkalmazása során, mert hát nyilvánvalóan itt van egyfajta verseny, és nem tisztességes, hogy egyes tagállamoknak több a szabályozási kötelezettsége, mint másoknak. Éppen ezért üdvözlendő, hogy az Európai Bizottság kiterjeszti ezt a keretet, és a magas előfordulású, magas gyakorúságú kereskedésekkel is kellőképpen foglalkozik. Nem fogok kitérni az egyes változtatásokra, nyilvánvalóan a képviselők saját érdeklődésük szerint átvizsgálják ezeket. Szerintem a legfontosabb változások a következők, a hatály kiterlesztése, a behententes információ definíciója, ezekre a definíciókra majd nyilván visszatérünk, és arra is, hogy ez a definíció alkalmazható-e, valamint új rendelkezések és intézkedések vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet fellépni az abúzus ellen, védik a, az információkat, kiadókat, az, az hatóságokkal együttműködő munkatársakat, és definiáltanak, definiáltak egy sor fogalmat. Láttuk, hogy egyes tagállamok már a korábbi irányelv átvételekor is túlterjeszkedtek azon tudjuk és látjuk és örülünk is annak, hogy az ETS, az emissziókereskedelmi rendszer is bekerül a rendszerbe, és tudjuk azt is, hogy az egész kapcsolódik a MIFID javaslathoz. Mindent elkövetünk annak érdekében a magunk részéről, hogy az arbitrást, a szabályozói arbitrást elkerüljük. Egyértelmű, hogy nehezebb lesz monitorozni a piaci visszaéléseket. A kérdés pedig az, hogy az OTF-en kívül, a MIFID javaslatban említetteken kívül van-e szükség egyéb lépésekre, intézkedésekre. Azt hiszem, hogy én itt ezt be is fejezem, mert nem akarom elvenni az időt a szakértőktől. Örülök, hogy itt vannak körünkben, és remélhetőleg sikerül nekik jobban megértetni velünk ennek a javaslatnak a lényegét. Köszönöm, Márlén. Most én is köszöntöm a résztvevőket, örülök neki, hogy itt vannak. Azt gondolom, hogy a legegyszerűbb, hogyha abban a sorrendben beszélnek, ahogy a napirenden szerepelnek, úgy látom ezzel nincsen semmi problémájuk, és arra is kérném önöket, hogy próbálják meg 5 percben összefoglalni a mondani valót. Ha 7 perccel készültek, akkor a tolmácsokra tekintettel kérem ne 5 perc alatt próbálják elmondani a 7 perces mondani valót, hanem 2 percet vágjanak le belőle. Mert különben figyelmeztetni kell önöket, és akkor még 20 másodpercet veszítenek. E, különösen, ha olvasnak, akkor figyeljenek oda arra, hogy e, tolmácsolással működik a bizottság. E, Guy Sears az igazgatója a Wholesale Investment Management Association-nek és őnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy meghívtak. Az alapkezelőket és eszközkezelőket képviseljük, körülbelül 4,7 trillió euró értékben az Egyesült Királyságban gyakran ez nyugdíjrendszereket, illetve lakossági befektetőket érint. Megnézzük a piacok, piaci visszaéléseket. Az ügyfeleink érdekeit kell szem előtt tartani, és megfelelő végrehajtási standardokat kell kialakítanunk Szakmai szempontból professzionálisan, illetve őszintén, méltányosan kell eljárnunk. Azt szeretnénk, hogy az általunk használt brókerek, illetve piacok, ahol az árakat fölfedjük, valamint a cégek, amelyekbe beruházunk, nagyon magas standardokkal dolgoznak, már ami a magatartást és az őszintességet illeti, és erős szabályozó rendszer mellett törtünk láncsát. Nem egyszerűen részvényekkel rendelkezünk, illetve cégek hiteleivel, hanem gyakran párbeszédet folytatunk a cégekkel, arra ösztönözük őket, hogy kérdéseket tegyenek föl, és így valós értéket tudjunk biztosítani számukra. Ahogy önök is tudják, a bizottság és a parlament jó pár területen felülvizsgálja a vállalatirányítási követelményeket, illetve a hitelminősítés függőséget. Ez azt jelenti, hogy a vezetők számára továbbra is fontos, hogy sokféle információt dolgozzanak fel a kiadókkal, kibocsátókkal kapcsolatban, és a szabályozók ezt ösztönzik. Ami a hatáskört illeti, a szabályozott piacon való kereskedelmet, illetve az MTF kereskedelmet támogatjuk, és a KKV piacot is lefedi az Egyesült Királysági Szabályozás, illetve az AIM-et, úgy gondoljuk, hogy ezt folytatni kell. Nem szeretnénk, hogyha egy hamis piacot hoznánk létre azáltal, hogy az Európai Unión kívüli kereskedelmet, kereskedelmet folytatjuk, de tudjuk, hogy a jelenlegi javaslatnak teljesen kívüli hatája van, hiszen az ausztráliai piacot is érinti, akkor, hogyha egy részvényt lehet az EU MTF-én keresztül lehet vele kereskedni. Az OTF-re való kiterjesztés tekintetében vannak fenntartásaink, nem tudjuk, hogy hogy az OTF rendszer hogyan fog kibontakozni, és nem tudjuk, hogy hogyan fogjuk ezeket pontosan definiálni, illetve milyen eszközökkel lehet kereskedni. Nem is lehetünk biztosak, hogy arányosak lesznek a javaslatok majd ezen eszközök tekintetében. Egyértelmű, hogy ha az OTF egy, OTF egy Equity Broker Crossing Network, akkor azt szeretnénk, hogy a kereskedelmet, kereskedés lefedje ez a szabályozás. Azt gondoljuk, hogy a KKV javaslat bizonyos mértékben megállja a helyét, szeretnénk a bürokratikus terheket visszavetni, különösen a KKV-k számára, azonban a benfentes információ, illetve a részvények piaci manipulációja nem lehet elfogadható, csak azért, mert a, a részvények egy KKV kibocsátóhoz tartoznak. Ami pedig a kiterjesztett definícióját illeti a benfentes információnak, nos jelenleg úgy gondoljuk, hogy az elfogadhatatlan magatartásformákat körvonalaztuk, azonban van egy-két olyan magatartásforma, amely elfogadható, és ezeket nem kéne betiltani. Az eszközkezelőknek fontatniuk kell az aktív kezelési tevékenységüket, találkozniuk kell a cégekkel, a vezetőkkel, illetve a brókerekkel, akik nyomon követik ezeket a cégeket. Sohasem lehetnek biztosak abban, hogy egy rendelkezésükre jutott információ releváns volt, vagy nem volt releváns egy befektető számára, és hogyha ezután kereskedelem történik, akkor lehet, hogy benfentes kereskedelemről van szó. Nagyon nehéz megérteni, hogy mit is takar pontosan a releváns információ, hiszen az egyes cégnek, cégeknek nincs kötelezettsége arra, hogy ezt nyilvánosságra hozza. Az Egyesült Királysági megközelítést támogatjuk, nem biztos, hogy Európa számára is ez a kívánatos, de jelenleg az Egyesült Királyságban mm, a szuperekvivalencia intézkedés van érvényben, és ezt támogatjuk. Azonban a jelenlegi felhasználása során van egy minősítési kitétel, ez pedig az, hogy az információ közzététele az adott személy kudarcának tekinthető, Inkább a 61A cikkeit veszítenénk el, ami a releváns információra vonatkozik, mint az, hogy, mint az, hogy kikerüljünk ebből a piacból. Erre esetleg majd visszatérhetünk. Nézzük a a spektor esetet, a tudás és okokozati összefüggéseket. Nem tudjuk, hogy az információ használata, az információ alapján való eljárás, vagy pedig az információ tulajdonában történő eljárásra vonatkozik. A benfentes kereskedelem kimondja, hogy az információ alapján jár el valaki, nem csak annak birtokában. De itt ismét egyértelmű definícióra van szükség, hiszen hogyha nincsen megfelelő, nincsenek megfelelő bizonyítékok, akkor nem lehet tudni, hogy az, aki birtokában volt egy információnak, használta-e, avagy sem. Tehát egyértelműbb jogi, jogi keretet kell adni. Ami pedig a kínai falat érinti, illeti úgy gondoljuk, hogy ez túlságosan magas szintű jelenleg, megfelelő intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy az információ kiszikbárgását kiszivárgását meg tudjuk akadályozni. Ami a HFT-t illeti, erre még bizonyára ki fogunk térni. Jelenleg azt kell mondanom, hogy konkrétan nem látjuk ennek a szükségességét, de majd meglátjuk, hogy ez hogyan alakul. Ami pedig a menedékeket illeti, a nyilvános adatok információ, nyilvános adatok feldolgozásának a kérdése merül itt fel. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen. Tudom, hogy az öt perc az nem túlságosan hosszú, tehát lehet, hogy majd a kérdések kapcsán ki tudja egészíteni az előadását. Most pedig örömmel üdvözlöm egy ilyen Valens urat, az Equities Compliance igazgatóját, a BNP Paribas képviselőjét. BNP Paribas. Köszönöm szépen. A BNP Paribas üdvözli azt, hogy van egy javaslat a piaci visszaélésről szóló irányelvvel és rendelettel kapcsolatban, hiszen itt ki kell teljesíteni a szabályozási keretet számos pénzügyi termék esetében, akár csak az árucikkek esetében. Ez egy nagyon nehéz feladat, főként az, hogyha a spot piacok, illetve a pénzügyi piacok felügyeletét próbáljuk koordinálni, hiszen ezeket minden egyes joghatóságát különböző ügynökségek ellenőrzik. Mi támogatjuk a megfelelő szankciók alkalmazását, illetve súlyos esetekben a büntető szankciók fogalmatosítását is. Fontos számunkra az, hogy minden egyes tagállamban, Európában szükség van arra, hogy administratív intézkedéseket tegyenek a piaci visszaélés esetén, anélkül, hogy a illetékes bírósághoz fordulnának. Mindenképpen megfelelő definíciókra van szükség. A benfentes információ esetében tudjuk, hogy ez a javaslat kötődik a származtatott ügyletekhez, árucikkekhez, illetve a kibocsátás kereskedelemhez is. De úgy gondoljuk, hogy sokkal jobban be kell határolni a hatályt, például a nyilvánosan nem hozzáférhető, de fontos információ koncepcióját, hogyha ezt nem, kotál, nem korlátozzuk bizonyos pénzügyi eszközökre, akkor ez tovább bővíteném a benfentes információ fogalmát, és ennek súlyos hatásai lehetnének a belső monitorozási rendszer, rendszerekre. A, mm, van egy dolog még, amely a piaci manipuláció szélesebb definícióját illeti, és ez a magatartást foglalja magába. Szeretnénk, hogyha ezt a fogalmat jobban körülírnák az irányelvben, tehát a viselkedés fogalmát. Ebben az esetben nekünk nincsen semmilyen fajta gondunk a kísérlet koncepciójával. Ugyanakkor vannak elfogadott piaci gyakorlatok, ilyenek léteznek, például Franciaországban is vannak ilyenek, és ezek is sokat segíthetnek. Ezen kívül a piacra dobás előtti gyakorlatok, ezeket jelenleg nem harmonizálták, nem szabályozták még, pedig ezek is részesei, részei lehetnek a piaci visszaélésnek, itt is jobb mozgástérre van szükség, és nagyon fontos az elsődleges piacok, illetve az elsődleges piacok átláthatósága szempontjából. Szeretném azzal lezárni, hogy beszélek a magas gyakoriságú kereskedelemről, ez nem egy újfajta gyakorlat, már 20 éve létezik, korábban arbitrás néven futott, viszont a technológia előrehaladtával egyre jobban elterjedt, és egyre inkább áttért ez az alternatív kereskedői helyszínekre, és ez a MIFID egynek egy következménye. A HFT mögött számos stratégia bújik meg, ezek többnyire agresszív stratégiák, például az agresszív arbitrázs, a index arbitrázsal szemben. Ezen kívül különbözőek a szereplők is, vannak szabályozott bankok, szabályozott befektetési cégek, ezek szemben állnak az alapokkal, amelyeket nagy, nagyjából regisztráltak bizonyos helyeken, különböző az átláthatóság szintje is a tevékenységekben De a az EU-ban lévő bankok teljesen átláthatóak. Vannak úgynevezett algoritmikus kereskedések is, amelyek likviditást jelentenek a piac számára, és nincsen bizonyíték arra, hogyha a profik hajtják végre ezeket a tevékenységeket, és ezeket megfelelően felügyelik, akkor ezek nem biztos, hogy károsak. Én a SIFMA 2011. decemberi tanulmányára utalok itt, a SIFMA egy ismert amerikai cég. Nem támogatjuk azt, hogy legyenek mesterséges határok, amelyeket a technológia előlépésre helyeznek, vagy nem, azt sem támogatjuk, hogy eltöröljék a komputer alapú kereskedést, de támogatjuk azt, hogy legyenek bizonyos specifikus licencek olyan cégek számára, amelyek HFT-vel foglalkoznak. Nagyon fontos az, hogy megfelelően fel legyenek szerelve ezek a kereskedő cégek a megfelelő felügyelettel, annak érdekében, hogy el lehessen kerülni a piaci visszaélést, illetve a káros tevékenységet. Elnök, köszönöm szépen! Most pedig rátérünk a az 1-es 2-es témánkra. Kermindi Naja következik, aki az Aszonim igazgató helyettese, és a European Securities Market Expert Group uh, képviseletében érkezem. Chair. Köszönöm uh, elnök asszony, uh, raportőr asszony, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és beszélhetek a piaci visszaélésről szóló irányelv felülvizsgálatáról. Ezek a szabályok létfontosságúak a befektetők biztonsága és bizalma szempontjából ugyanakkor nem elégségesek. Egyfelől technikailag jól megtervezett arány arányos és világosnak kell lenni az ilyen szabályoknak, ne legyenek eh, félreértelmezési lehetőségek, különösen amikor kemény szankciókkal párosulnak. Másfelől természetesen megfelelő eh, felügyeleti tevékenységgel is együtt kell járniuk, eh, ugyanolyan információt, benfentes információt tettek alapjává a benfentes kereskedés tilalmának és a közzétételi kötelezettségnek. Ez kétes értelmezésekkel járt, mert a piaci visszaélés egyes tagállamokban már korábban bűncselekménynek mentesült, nyilvánult. Nem szabad, hogy a késlekedés félrevezető legyen a tagállamok eh, nem alkalmazták megfelelően az irányelvet, vagy pedig eh, kiegészítették azt eh, hatósági útmutatásokkal, amelyek például a köz, a büntetőjogi fellépés szempontjából lehetetlennek bizonyultak. Tíz év után a differenciálás szükségességét elismerik, és megkülönböztetik újra azt eh, az információt, amelyel nem lehet visszaélni, azzal az információval, amit eh, közzé kell tenni, de nem megfelelően végzik. Nem eh, egy új 6.1e bekezdést hoznak be a képbe, amiről azonban nem volt konzultáció az Európai Bizottságon belül. Valójában a benfentes kereskedelem két ismérve hiányzik ebből, a brit eh, példa ugyan más, eh, tehát nem felel meg annak a kiválónak, hogy az információ pontos legyen, illetve hogy árérzékeny legyen. A jogsértést eh, pontosan körül kell írni, a tényállást pontosan körül kell írni, nem szabad túl sok értelmezési lehetőséget adni a bíróságoknak. A bizonyosság hiánya Eh, ahhoz járulhat hozzá, hogy a pénzügyi közvetítők eh, kereskedelmüket csökkenteni fogják. Ráadásul ez a vállalati dialógust is aláássa a cégek vezetősége és a részvényesek eh, között. Két változás szükséges. A 6.1 pont E-t ki kell venni az irányelvből, még a közétételre vonatkozó szabályoknak a korábbi irányelv definícióját is figyelembe kell vennie. Egy cég lehetővé kell tenni olyan információ közétételét, amely már kellő bizonyossággal rendelkezik. Consultation by the European Commission, the whereas 29 kivette a, az irányelvből, a régi irányelvből a 29-es és 30-as hivatkozást, amely a vállalati felvásárlást eh, szabályozza. Azt gondolom, hogy mind a kettőt a hatos cikkbe újra eh, fel kell venni. Ami a plegykát illeti, a jelenlegi medben, sem pedig az újban nincsen megfelelő leírás arról, hogy hogyan kell viselkednie a kibocsátónak akkor, amikor egy plegyka szárnyra kell. A kommentálási kötelezettség az ahhoz járulhat hozzá, hogy félrevezető információt tesznek közzé. A félrevezető információ kibocsátása önmagában bűncselekmény lehet. A paradoxon tehát az, hogy jobb nem közzétenni valamit, mint félrevezető információt közzétenni. A nettó hatás és az új irányelvnek az lehet, hogy kevesebb információ áll a befektetők rendelkezésére. Szerintem egy információt csak akkor kellene kommentálni, hogyha a plegyka igaznak bizonyul, illetve hogyha az az árakat befolyásolja. Egyébként nem szabad kommentálni a plegykákat. A küszöbök számlálásánál mindig vissza kell állítani a küszöbb számlálási módot nullára. should be sent by the relevant people or the companies to the competent authorities only, which should decide the rules for public access, sort of similar to short selling. The deadline... A kommunikáció kommuniké közzétételének határideje 5 napról 2 napra csökkent. Ami a benfentes listákat illeti, ezek eh, szerintem kétes eh, fontosságúak. Minden eh, tőzsdén jegyzett cégre alkalmazni kell ezeket a szabályokat. Az alternatív piacra vonatkozó közétételi kötelezettség kiterjesztése nem támogatom ezt. A cégek azért választják az MTF-et, mert a szabályok betartása kevesebb költséggel jár. Ennek megfelelően járnak el. Közzétételi kötelezettség ezen a területen korlátozná a KKV-k tőkéhez jutási lehetőségeit. Köszönöm a figyelmet. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretném ismét emlékeztetni önöket, hogy amikor olvasnak, akkor a beszédtempónál sokkal gyorsabban beszélnek, és bár a tolmácsok kiváló munkát végeznek, kérem lassítsanak. Következő felszólalunk Patrick L. Young, aki a pénzügyi piacok tanácsadója és a KKV finanszírozási kérdések szakértője, megadom neki a szót. nagy megtiszteltetés számomra, hogy eljöhettem önökhöz, és egy nagyon érdekes témáról beszéljek, nem csak a piaci visszaélésekről, hanem ennek a KKV vonatkozásáról. Valóban eljutottunk egy a szép új világba az elmúlt 10-15 évben, a network technológiának hála, gondolok itt az internetre, és ez nagy mértékben megváltoztatta azt, ahogy a pénzügyi piacok működnek. Ugyanakkor nagyon érdekessé vált ez, hiszen lehetőség nyílt arra, hogy a KKV-kat finanszírozzuk, tehát ennek új lehetősége nyílt meg. Az Európai Unió dicséret eh, ér, illeti az erőfeszítéseért. Az én megjegyzéseim csak a KKV-kra fognak vonatkozni, illetve nem csak azokra piacokra, amelyek már léteznek, tehát gondolok itt a Varsói tőzsdére Kelet-Európában, hanem a londoni tőzsdére is, amely nagyon nagy sikert hoz primér jegyzési helyként a KKV-k számára. Gondolok itt azonban a mikrotőkére is, ez egy, és a nagyon kicsi piacokra, amelyek lehetőséget kaptak most az internetek hála. Tudjuk, hogy a McHenry törvény lehetővé, te, lehetővé tette egy 1 milliárd dolláros finanszírozást lehetővé tett a, a kezdő vállalkozások számára. Azt hiszem, hogy ezen a prizmán keresztül kell vizsgálnunk a KKV-kat, hiszen könnyebb szabályozási keretre van szükségük a KKV-knak. Hangsúlyozni kell, hogy ez nem a, a szabályozási keret hiányát jelenti, hanem egyértelműen működő, észszerű rendszert jelent, amely nem ró ki felesleges, túlzott terheket a vállalkozásokra. Ebben a tekintetben úgy érzem, hogy nagyobb jegyzési helyekhez hasonlóan a jelenlegi MTF a KKV-k számára kielégítő, azonban szeretnék egy, egy egyszeri adatra, egyszeri jegyzési helyre összpontosítani, amely a piaci visszaéléseket fölfedhetni akkor, hogyha a kereskedelem más helyszíneken történik. Az új eh, mikrocsere egyszerűsége, tehát a KKV-k számára ez az MTF. Ennek az az alapgondolata, hogy egy egyszerű szabályozást alkalmazzon, és eh, a benfentes információkkal kapcsolatban egy egyszerűbb szabályzási rendszert hozzon létre, mint a bizottsági. Azt is meg kell értenünk, hogy a KKV MTF-ek működése mint egy primér jegyzési helyként működik majd. Ellentétben a nagyobb tőzsdei, tőzsdével a nagyobb kereskedelmi helyekkel. Ez azt jelenti, hogy egy olyan e, pontot értünk el, ahol a KKV-k is e, viszonylag alacsony szabályozási platformot szeretnének létrehozni, gondolok itt a mikrocserékre, a mikrokereskedelemre a KKV-k esetében. Az biztos, hogy ezen vállalkozásnak soknak szükségük van az alternatív finanszírozási formákra, különösen akkor, amikor a bankok visszavonják a tőkeáttételt. Ez azt jelenti, hogy lehetőséget kell kapnunk a vállalkozások finanszírozására állampolgárként. Ebben a tekintetben egy egységes európai szabályozás minden KKV MTF számára létfontosságú. És ez egy könnyedebb megközelítést biztosít majd, és így sikerré viheti ezeket a KKV-kat, és bejuttathatja őket eh, nagyobb tőzsdékre, gondolok itt a londoni eh, tőzsdére, illetve a nasdaq -ra. A KKV-k eh, számára ez egy nagyon izgalmas lehetőség, és szeretnénk ezt az utat követni. 5 percen, 5 percen belül volt a hozzászólásom, és ezzel vissza, vissza is adom a szót az elnök asszonynak. Anika von Hartmann következik, aki a NASDAQ részéről érkezett. Köszönöm szépen a kedves szavakat. Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehettek. Európában a Nasdaq OMX az értékpapír piacokon működik a balti tengerországaiban, illetve az Skandináviában, illetve Izlandon. Szeretném mindenképpen a növekedést támogatni. Ennek az egyik feltétele az az, hogy megvalósul a piacokban a bizalom. Izland kivételével integrált határokon átnyúlóan a piaci felügyeletünk. Az egyik megoldás, egy megoldást alkalmazunk az északi országok számára, egy pedig a balti országok számára. Én alám az északi országok tartoznak, és a valós idejű kereskedelmi felügyeletet Svédországba centralizáltuk. Tehát mindenfajta felügyeletet megfelelően a szabályoknak helyi szinten végzünk el, és mindenfajta gyanús illetről a helyi hatóságokat tájékoztatjuk. Figyelembe véve a Norvég, illetve az Egyesült Királyságbeli árucik piacokat, itt főként energiatermékekkel, illetve kibocsátással kereskednek, és ezeket a piacok, ezen piacok felületét is Norvégiába központosítottuk, és az én illetékességembe tartozik. Nagyon fontos a felügyelet, ez egy pluszt jelent, értéket ad mindenhoz, amit mi piaci szereplőként teszünk, Ezáltal megfelelő kereskedelmet tudunk folytatni, és piaci bizalmat lehet ezzel elérni. Viszont egyre inkább hatékonyabbak szeretnénk lenni. A piacokon átnyúló felügyelet egy olyan terület, amelyet még lehetne javítani, hiszen nagyon feldarabozottak a piacok Európában, nagyon sokat tettünk, de még többet szeretnénk tenni. Üdvözöljük az Európai Bizottság döntését, hogy növelni lehessen a végrehajtást, illetve a szankciókat, illetve ezeket harmonizálni lehessen. Úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy ki lehessen választani Európában azt, hogy hol van gyengébb végrehajtás, vagy hol vannak enyhébb szankciók. Úgy gondoljuk, hogy mivel nagyon különbözőek a jogi rendszerek Európában, nem lesz könnyű elérni, sőt nem is lehet elérni a 100%-os harmonizációt. A legnagyobb hiányossága a jelenlegi keretnek a piacfelülettel szemben az, hogy nagyon gyenge a felderítés rendszere. A következő két pontom lenne először is. A legfontosabb az, hogy hiány van, illetve a legfontosabb hiányosság az, hogy hézag van a valós idejű felügyelet esetében, tehát a kereskedés valós idő viszont nem mindig történik valós időben a felügyelet. Ehhez, hogy ez javuljon, arra lenne szükség, hogy megfelelő módon ki lehessen cserélni a tranzakciós adatokat. A manipuláció nagyon könnyen megtörténhet a piacokon átnyúlóik, anélkül, hogy ezt felfedeznék, mert hogy a felderítés le van mindig maradva. Az Európai Bizottság javaslata rámutat erre a problémára, de többre van még szükség. Mi úgy gondoljuk, hogy valóban létezik ez a hézag, és a legjobb megoldás az az lenne, hogyha az elsődleg, a, rész, részvény elsődleges piacát, tehát például a Nokia esetében a Helsinki tőzsdét jelölnék ki felelős tőzsdének, amely felügyelné ezt a részvényt, tehát ez az elsődleges piac lehetne a felelős azért, mert ez folytat közvetlen kapcsolatot a kibocsátóval. Tehát, hogyha kijelölünk egy helyet, amely figyelemmel kíséri valós időben a kereskedését ennek a részvénynek, akkor ezzel meg lehet előzni a manipulatív viselkedést. A technológia nem probléma, mert már vannak olyan rendszerek, amelyekkel nyomon lehet követni valós időben a kereskedés több helyen és Ahogy mondtam, a Nasdaq OMX már centralizálta a valós idejű felügyeletünket, de ahhoz, hogy ezt határokon, tehát a piacokon átnyúlóan meg lehessen valósítani, néhány dolognak meg kell felelni először is. Ki kell jelölni az elsőleges piacot a felügyelet szempontjából, ezen kívül információ megosztásra van szükség, meg kell szüntetni a szabályozási akadályokat, amelyek az információ megosztás útjában állnak. Második kérdés, hogyan fogjuk megosztani a költségeket. Harmadik kérdés az adatkérdések, ez nagyon fontos. A kereskedőhelyeknek meg kell osztaniuk a szükséges információkat. Kiinduló pontnak annak kell lennie, hogy korlátozni kell a megosztott adatokat, hogy csak is felügyeleti célra lehessen felhasználni, teljesen más célokra, például a kereskedelmi célokra ezeket ne lehessen felhasználni. Ezen kívül nem, ezt nem lehet felhasználni más célokra, csak kísérleti célokra. A szabályozók törekednek arra, hogy legyen önszabályozás. Második ponton javítani kell az elérhető adatokat, mind mennyiség, mind pedig minőség szempontjából. Én üdvözlöm azt, hogy a tranzakciós jelentéseket kiterjesztették, viszont a ennek minőségét mindenképpen javítani kell, a hatóságoknak össze kell hasonlítaniuk a különböző helyekről származó adatokat, a jobb minőségű adat jót tesz a piaci részvevők számára is, viszont ez nem a jelenlegi témánk. A piaci visszaélés jelenleg nagyon professzionális és szervezet, hogy ezt lehess, le lehessen küzdeni, nekünk is nagyon professzionálisnak és szervezetnek kell lennünk, a végrehajtás itt a kulcs szó. Annak érdekében, hogy ez sikerüljön, a hatóságnak mindenfajta vizsgálati gyakorlat meg kell kapniuk, és hatékonyan kell fellépniük határokon átnyúlóan is. Ezt megkönnyítheti majd a harmonizáció és, és hogy pozitívan zárjam le, a, a büntető szankciókról szóló javas lat előtérbe helyezi jogi személyek felelősségét, és ezen kívül az, hogy nincs bizonyos helyzetekben felügyelet, ugyancsak felelőssége ruházhatja fel a jogi személyeket. Ez nagyon érdekes, és ez egy nagyon, érdeke, nagyon hasznos lehetne a piaci visszaélés leküzdésében. We have Rodrigo. Köszönöm, Rodrigo következik. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, megkarti asszony, kedves képviselők, örülök, hogy eljöhettem. Az ESMA üdvözli ezt a javaslatot, mert ez konszolidálja azokat az elemeket, amelyeket mi magunk is elvégeztünk. Mielőtt a szankciókra és a végrehajtásra koncentrálnék, néhány dologra kitérnék. Azt gondoljuk, hogy a felügyeleti kötelezettségeket ki kell terjeszteni minden kereskedelmi területre, és összhangba kell hozni a MIFID-del. A MIFID és a MED szerintünk igen közel állnak egymáshoz, és fontos, hogy ezek így is maradjanak az ilyen jelentés tételi eh, lehetőség, amelyet a MIFID keretében gyűjtenek össze, természetesen felhasználható később a piaci eh, visszaélés eh, elleni fellépés során is. Kérem lassabban beszéljen. Az információ az itt MIFID alapján összegyűjtött információ természetesen eh, könnyebbé és megbízhatóbbá teszi a fellépést a piaci visszaélésekkel szemben is. Eh, automatizáltabb a piac, mint 2003-ban volt. Ez eh, megkövetel bizonyos változásokat a felülvizsgálati szervek részéről is, illetve a felügyeleti szervek részéről is. Nem gondoljuk azonban, hogy a felügyeleti szervek teljes átszervezésére szükség van emiatt. Úgy gondoljuk, hogy a három felderítési eh, helyszín eh, megfelelően eh, működhet, mint keret, amennyiben az eljárásokat sikerül frissíteni a, annak érdekében, hogy könnyebben felderíthetőek legyenek a piaci visszaélések. Nyilvánvaló, hogy katalógust kell készíteni a különböző gyakorlatokról, delegált aktusokban lehet ezt hozzáigazítani a kereskedési valósághoz. Az ESMA útmutatások szintén szerepet játszhatnak itt. Ami a hatóságok jogköreit illeti, látni kell, hogy a piaci visszaélés elleni fellépéshez a lehető legszélesebb körű eszköztára van szükség. Ezért is örülünk annak, hogy a telefon és adatforgalmi adatokhoz való hozzáférés is szerepel a vizsgálati lehetőségek között, mert ez szerintünk létfontosságú Ehm, ugyanakkor itt eh, konfliktus állhat elő az e-privacy rendszerekkel. Eh, meg kell tehát vizsgálni, hogy hogyan lehet a gyakorlatban alkalmazni mindezt. Ami a szankciókat illeti, a szankciókra vonatkozó közös kritériumokat üdvözöljük, ugyanígy üdvözöljük a szankcionálható viselkedések közös listáját, és ugyanígy üdvözöljük a minimális és maximális pénzügyi szankciók meghatározását is annak érdekében, hogy ne fordulhasson elő arbitrás, bár magában az össze, magáról az összegről még szerintem további gondolkodásra van szükség. Ami a szankcionálási lehetőségeket illeti, remélhetőleg hamarosan sor kerül a szankciós lehetőségek véglegesítésére, és azt megosztjuk a, ezzel a szakbizottsággal. Ami a büntetőjogi szankciókat illeti, értjük a logikát a javaslat mögött. E, leginkább arról van szó, hogy elriassza a potenciális elkövetőket, és ráébressze őket arra, hogy mennyire fontos, mennyire, mennyire súlyosak ezek a cselekmények, Ugyanakkor a büntető jogi szankciók kialakításakor két dolgot figyelembe kell venni. Az egyik az, hogy a nemzeti általános közigazgatási szankciók rendkívüli módon eltérnek országról országra, a másik pedig az, hogy az értékpapír felügyeletek sok esetben kialakítottak már képességeket, mégpedig igazgatási, adminisztratív képességeket, amelyek szankcionálásra is alkalmazhatóak. Erre tekintettel úgy kell kialakítani a büntetőjogi rendszert, hogy a közigazgatási szankciórendszer emellett még működhessen, és az eseti alapon az egyes esetek súlyának megfelelően kell eldönteni, hogy büntetőjogi szankció vagy administratív szankció következik, esetleg a kettőnek a keveréke. Azt gondolom, hogy ezen a területen további munkára van szükség. Köszönöm. Köszönöm. Nem tudom, hogy odaadták ez írásbeli anyagokat, amelyeket nyilvánvalóan használtak az előadásaikor, amennyiben esetleg még ezt nem tették meg, akkor ezt kérem tegyék meg, mert nem tudunk ilyen gyorsan jegyzetelni, mint ahogy önök olvastak. Árlin, van-e még kérdés, illetve a többi képviselőnek is utána megadom a szót. Az árnyék előadók. Árlin kezd. Nyilván Nyilván én, engem is érdekel, hogy milyen kérdéseket fognak feltenni az árnyék előadók. Nagyon általános kérdésem lenne, vagy alapvető kérdésem, mert eh, eh, sok előadásban történt utalás erre, és azt gondolom, hogy foglalkozzunk ezzel a témával. Önök eh, közül többen is próbálták a releváns információra vonatkozó definíciót, a 6.1e pontot kivetetni a szabálytervezetből. A kérdésem az az, hogy a jelenlegi kifinomultság és kereskedési sebesség mellett nem a BNP Paribára mondom, nem a BNP Paribára reagálva mondom, hogy a kereskedést ki kell iktatni, hanem itt egyszerűen csak arra van szó, hogy megpróbálunk gyakorlatokat, amelyek körében előfordulhat a piaci visszaélés kiszűrni. Amit pedig Rodrigo úr mondott az EXMA részéről, azt gondolom, hogy tényleg egyfajta rugalmasságot kell adni a jogalkotónak. Előfordulhat, hogy egy információ releváns, de nem árérzékeny, érzékeny, és mégis visszaélés jellegű lehet. Nyilván lehet beszélni a definícióról, de én elfogadom a hatóságok álláspontját is, hogy egy olyan szabályt kell elhoznunk, meghoznunk, amely a jövőben is alkalmazható lesz. Tehát hozunk egy nagyon szűken értelmezhető szabályt, és aztán később majd mellékletekkel kell ellátnunk, mert a jövőben változnak a dolgok, és nem ezek a változások nem kezelhetőek az eredeti szabályjal. Tehát a kérdése mindenkihez az, hogy nem gondolják-e azt, hogy a releváns információ önmagában elégséges lehet ahhoz, hogy piaci visszaélés elleni fellépést indulj, indítsunk el. Szerpa Petikainen következik. thank you for your comments. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm az előadásokat. Először is azt kérem önöktől, hogy a javaslataik témákkal kapcsolatban tegyenek megjegyzéseket. És ami a NASDAQ képviselőjének javaslatát illeti, nagyobb hatáskört, nagyobb felelősséget kért a piacfelügyelet tekintetében szeretnék egy-két megjegyzést hallani a többiektől arra vonatkozóan, hogy ezt a javaslatot milyennek tekintik, és szerintük hogyan lehetne a piac résztvevői nagyobb felelősségvállalásra bírni, és a rendszert minél hatékonyabbá tenni. Aztán a második kérdés kapcsolódik ahhoz a tényhez, hogy a bizottság jó pár kereskedési stratégia szabályozását javasolta a HFT-k esetében. A kérdésem pedig az, hogy általánosabb szabályozást szeretnének-e, amit aztán példaként használnak, vagy pedig konkrétumokat szeretnének látni érvekkel és ellenérvekkel. A visszaélések egy része rákerülhetne egy listára példaként, nem pedig a teljesség igényével. Ezt hogyan értékelik? Illetve a HFT-n kívül hogyan viszonyulnak a többi kereskedelmi, kereskedési tevékenységhez? Wolf következik. Köszönöm szépen. Az a problémánk van itt, és itt arról van szó, hogy milyen mértékben bíznak az állampolgárok a pénzügyi szektorban, már így is elég rossz a bizalom ezen a szektor irányába, és minden egyes botrányjal kisebb lesz ez. Lehet-e az itt keletkező károkat a benfentes kereskedelem, a piaci visszaélés miatt számszerűsíteni. Ha tudják ezt, akkor ez mekkora? Második kérdésem, a károk miatt az alternatív kereskedelmi platformok száma nagyobb lett-e, és milyen mértékben tapasztalható itt a HTF. Volt még egy kérdés, amit Hartmann asszonynak intéznék. Feltételezhető-e az, hogyha helyesnek tartjuk az elsődleges piacok felügyeletét, és elméleti érvek szólnak emellett, akkor a többi kereskedési hely kész lesz -e arra, hogy az autókos információkat megadja, azért, hogy tényleg létrejöjjön a elsődleges piaci felügyelet. Ez elképzelhető-e, vagy ez csak egy elméleti elgondolás. Utolsó pontomként azt mondanám, hogy láthattuk azt, hogy a nemzeti felügyeletek különböző lehetőséggel élhetnek. Vannak olyan országok, ahol rendőri szerepet vállalnak magukra, és büntetőjogi eljárást kezdeményezhetnek, máshol csak administratív eljárás lehetséges. És ahhoz, hogy ebből büntetőjogi eljárás legyen, ehhez a bírósághoz a rendőrséghez kell fordulni. A kérdésem az az, hogy az esma milyen fajta szerep hárul, amiatt, hogy különböznek a nemzeti felügyeleti szervek. Egyfajta összpontosítóként léphette fel a jövőben, az ESMA feladata ezzel nehezebb vagy könnyebb lesz, tehát hogyan kellene ezt értelmezni? Thank you very much, Kay. Köszönöm szépen, Kay. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm az előadásokat. Múlt pénteken Párizsban jártam eszközkezelői csoporttal, töltöttem a napot, akik a francia befektetőket képviselték. Amikor a különböző piaci struktúrára, infrastruktúrára, illetve visszaélésekre reagáltak, a illetve elmondták, hogy egy-két bázispontot veszítenek a kereskedések során. Az volt a véleményük, hogy nem lehet látni a, a fától az erdőt, hiszen egy-két bázispontot még el tudnak fogadni, de a 10%-os volatilitást egy napon belül már nem. Tehát nagyon is szerették volna tudni, hogy milyen intézkedések lehetségesek, nem a HFT esetében, hiszen ez egy, egy hosszabb távú dolog, hanem a tőzsdei árak a mozgását, mozgásának szabályozását, illetve ennek a kérdésnek a megoldását sürgették. Szeretném hallani az előadóktól, hogy hogyan lehetne ezeket a mozgásokat lecsökkenteni, illetve elhárítani. Elnök, köszönöm, most pedig a zöldektől. Miguel Portás? Nem, nincs itt ő sem, akkor nézzük. Ale, te következel. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm az előadásokat. Az előttem szólók föltették azokat a kérdéseket, amiket én is meg akartam kérdezni. Egy dologra szorítkoznék. Hogyha megnézzük a hatástanulmányt, akkor azt látjuk, hogy nem egyértelmű az, hogy a piaci visszaélések száma növekedett és ez ugye kapcsolódik eh, Klinc úr kérdéséhez is. Valóban drámai módon növekedtek a visszaélések, visszaérések? Hiszen a bizottsági anyagból nem ez derül ki. Ezzel kapcsolatban szeretném hallani a véleményüket. Ami pedig a piaci manipulációt illeti, A szabályozásban azt olvassuk, hogy hamis vagy félrevezető jelzéseket ad, illetve adhat, ami pedig a szankciókat illeti, itt ezt olvassuk, hogy hamis vagy félrevezető jelzést ad. Tehát itt két különböző definíciót látunk. Önök a szakértők. Önök hogyan értelmezik ezeket. Elnök, köszönöm szépen. Nekem is lenne egy-két megjegyzésem, kiegészítve az elhangzottakat. Bizonyára ahhoz, hogy valami büntető jogi eljárást vonjon maga után, ahhoz kell, hogy valami szándék legyen mögötte. Mindenképpen, ha bizalmat szeretnénk erős, erősíteni, és a bizottság ezzel kapcsolatban konzultációt folytat, erre nagyon is odafigyeltem, hiszen az a véleményem, hogyha kétszer meg kell gondolnunk azt, hogy valóban egy tevékenységet folytatunk-e, akkor az embernek az a, az a megérzése, hogy talán nem kéne. Kicsit úgy érzem, mint hogyha most is, most is erről lenne szó, ami a piaci manipulációt illeti, valószínűleg itt nagyobb mértékű tevékenység folyik, mint amit fel tudunk tárni. Ha viszont nem tudjuk feltárni, akkor hogyan tudjuk, hogy mi történik. Különösen a city illetően nagyon sok plegykát hallunk, nagyon sok gyanút, feltételezést arra vonatkozóan, hogy mi is folyik a színfalak mögött. Elnézést kérek a kollégáktól, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem véletlenül ugatnak a kutyák. Tehát nagyon is odafigyelek erre a kérdésre. Ami pedig az adatok megosztásának kérdését illeti, ezzel kapcsolatban lenne egy felvetésem, egy kérdésem. A közlemény a technikai szabványok kapcsán fölmerül, hogy mennyire könnyű ezt megvalósítani, hiszen az a célom mindig, hogy valós időben történő nyomonkövetést tudjunk biztosítani. Nem tudom, hogy az adatokkal kapcsolatos szabványok mennyire nyitottak. Igen, valóban tanúsítványra van szükség, amikor, amikor ez a megfelelő lépés – Szeretném, hogyha elmondanák a véleményüket ezzel kapcsolatban. Ezek voltak az én kérdéseim, nem tudom, hogy a parlament részéről kérem valaki még szót, hogyha nem, akkor talán, talán folytott sorrendben adjuk meg a panelistáknak a szót, így ugye mindenki egy kicsit meglepődhet most. Kérem, hogy a válaszaikat egy-két percre szorítsák, hiszen elég sokan vannak. Köszönöm. Well, uh, I'll tackle then, uh, them briefly on the... Akkor röviden válaszolok a 6.1e törlésére, illetve eh, a nem pontos információ val kapcsolatban feltett kérdésre válaszolva azt mondom, hogy van olyan eset, nem is kevés, amikor az információ nem elég pontos ahhoz, hogy e, azt e, nyilvánosságra hozzák, és mégis e, tilalom hatája alá kell, hogy tartozzon. Láttam én erre példát, például vezérigazgatók, amikor cseverésznek egymással, és akkor teszik meg az első lépését az emene ügyeknek, például vállalati alkukat kötnek. Nyilvánvaló, hogy ilyenkor a piacon nem hozható nyilvánosságra minden, mind a két érintett vállalat információja. A, ami a lip trading venue-t illeti, nem hiszem, hogy itt csak technikai standardokról van szó az adatcserével kapcsolatban. Azt gondolom, hogy itt ügyféladatok, ügyfélazonosítási adatokról is szó van, amelyek felvetnek adatvédelmi aggályokat is, de azt gondolom, hogy a fragmentáció az több munkát jelent majd a felügyeleti szerveknek, mert ők az egyetlen olyan szereplők, akiknek globális képe van az eseményekről és folyamatokról. Nyilván a piacon átnyúló manipuláció elleni fellépés szempontjából fontos ez. Ami a... Mi volt? ami a HFT visszaéléseket illeti, ugye felmerült az a kérdés, hogy szabályozzuk-e most, vagy később. Azt gondolom, hogy ki kell alakítanunk olyan technikai standardokat, amelyek kapaszkodót nyújtanak, mert a másik területen is szükség volt technikai eh, fogalmak kidolgozására, mind a benfentes kereskedelemmel, mind pedig a piaci manipulációval kapcsolatban. Azt gondolom, hogy eh, miután a rendeletet elfogadják, eh, ezeket a leírásokat hozzá kell majd igazítani a kereskedési valósághoz, ami viszont elég gyorsan változik. Ami a nemzeti hatóságok eltérő hatásköreit illeti, és hogy ez gondot okoz-e, azt gondolom, hogy nem. A harmonizáció, amit a rendelet magával hoz, az együttműködést még könnyebbé teszi majd, amit mi mindig üdvözlünk ugyanakkor az ESMA adatcserére alapul, és az adatcserére alapuló együttműködés nagyon jól működik. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy megszaporodtak-e a piaci visszaélések, vagy sem. Nos, én nagyon óvatosan fogalmazok, például azzal kapcsolatban, hogy minden nap nagyszámú olyan plegyka kell lábra, amelynek célja az, az árfolyamok elmozdítása. Nem gondolom, hogy ez olyan gyakori lenne, mint sokan gondolják. Persze nyilvánvaló, hogy fel kell lépni ez ellen, nyilvánvaló, hogyha megnövekszik a száma a visszaéléseknek, akkor elvben megnövekszik a felderített ügyek száma is, és a szankcionált ügyek száma is, ilyet nem látunk. Hogyha 2008-9-10-et összehasonlítjuk ezekre az évekre vonatkozó adatokat, akkor a felügyeleti fellépések száma nem változott jelentősen, tehát nem vonnék le messze menő következtetéseket ilyen folyamatokból. Köszönöm. Azt hiszem, hogy fel kell gyorsulnunk egy kicsit, mert különben bajba kerülünk. Úgyhogy most elindítom az órát. Nos, én arra koncentrálok, hogy van-e empirikus adatunk a piaci visszaélésekkel kapcsolatban, mert hogy ugye fragmentált a piac, ezt a kérdést már föltették nekünk korábban is mivel a piaci szereplőknek nincs mandátumuk vagy hozzáférésük egymás piacához, ezért nem tudjuk, hogy növekedett-e a piaci visszaélések száma. Ami látszik az az, hogy fragmentált a piac, és könnyebb több kereskedelmi szintéren fellépni a megrendelésekkel, az, a piaci kereskedési utasításokkal, a Finra végzi a felügyeleti munkát például, és van egy sor érdekes eset, amely piaci manipulációról szól. Ezekben az esetekben általában egyszerre két-három piacon egyszerre mozdulnak meg az elkövetők. Engem egyébként zavarna, hogyha nem lépnénk fel ez ellen, mert az európai piacot rendkívüli módon alásná, hogyha egy nagy botrány törne ki, mert akkor mindenki azt mondaná, hogy könnyű volt a piaci visszaélést elkövetni, mert a piac fragmentálódott és kiszolgáltatott. Tehát egy kicsit aggódom a körülmények miatt. Ami az adatszolgáltatás, az adatok megosztását illeti, mivel mi a NASDAQ-on belül felülvizsgálatot végzünk, éppen ezért mi a törvény erejénél fogva le vagyunk választva a kereskedelmi szektortól. Mi magunk gyakran és állandóan bizalmas információkat kezelünk, nem is engedné meg nekünk a törvény, hogy ezeket az adatokat bármi más célra használjuk fel, mint amit a törvény lehetővé tesz. Azt gondoljuk, hogy ez a legjobb mód, az elsődleges, már nevezetesen az, hogy az elsődleges piac játsza a vezető szerepet felelősség dolgában. Perhaps go back. Úgy gondolom, hogy vissza kell térnünk ahhoz, hogy előre tudjunk eh, haladni. Azt láthattuk, hogy az az elképzelés, hogy túlságosan sok a piaci visszaélés, az nem helyes. Azt eh, jelenti ez inkább, hogy sokkal jobban figyeljük a piaci visszaéléseket, és azt láthattuk, hogy a piaci visszaélés különböző formában jelentkezhet. Az, hogyha foglalkozunk a HTF-fel, akkor látnunk kell azt, hogy a HTF eh, olyan, mint egy tínédzser, vannak jó pillanatai, vannak rossz pillanatai is. Scenario, I think the problem... Állandóan változik a helyzet, tehát a piacot kell szabályozni, és nem szabad egy technológiai fejlődést megakadályozni, mert utána nehéz lesz előrelépni. Mert egy jövőbeli szakaszában a HTF-nek már most kezd kialakulni, és ez nagyon sok akadályt is jelenthet, de sokat segíthet és tehát nagyon óvatosnak kell lennünk. Ezért, ha bár szeretnék megszüntetni a rossz gyakorlatokat, figyelembe kell vennünk minden aspektusát a piacnak. A volatilitás tekintetében nem hiszem azt, hogy itt a híresztelésekről van szó. A híresztelés olyan, mint egy szikra, és hogyha a szikra is egy tüzet is kipattinthat, a piacon jelenleg most mindenki feszült, mert vannak bizonyos makrogazdasági mutatók, és nem azért, mert túlságosan nagy híresztelések voltak, vagy azért, mert paranoiás módon reagálnának bizonyos fejleményekre. Tehát úgy gondolom, hogy a nemzeti felügyeleti pozíciók mellett eh, nagyon fontos lenne ez, mert pontosan a nemzeti felügyeletek túlságosan túlszabályozóak, és ezáltal a KKV eh, kereskedelmet nehezé tehetik. Thank you, Mr. Tumoy. On the, the first question of, uh, of Mr. McCarthy. Ami McCarthy asszony első kérdését illeti, ami a benfentes információ meghatározását illeti, ez a kellő mértékű információ, így lehet elkerülni az eszma aggájait. Tehát természetesen vannak olyan információk, amelyeket nem lehet, amelyekkel nem lehet visszaérni, de ez megelőzi az információ közzétételét. Tehát tisztában kell látni, hogy mi a közzé teendő információ, és ezzel megoldanánk a problémát. Ami pedig a hatástanulmányt illeti, illetve egy új szabályozás szükségességét, azt kell, hogy mondjam, egyetértek azzal, hogy a volt irányelvet egy rendelettel váltsuk föl. A hatástanulmányból igazából hiányzik az, hogy mi pont lássuk, mi is történik sok tagállamban, hiszen hogyha sok tagállam explicit módon, mint Spanyolország, vagy pedig implicit módon, mint Olaszország és Franciaország, vagy más módon, mint Németország, nem nem tartják be a piaci visszaélési szabályozást, mert a definíció hiányos volt, vagy hibás, akkor azt hiszem, hogy ez fel kell, hogy figy- hozza, fel kell, hogy hívja a figyelmet az együttműködés szükségességére. És valóban szükség van egy egységes szabályozásra. A hat át használnám hatékonyabban, és a hat et pedig törölném. Köszönöm. Concerning the, the, the first issue to have one specific regulation. Ami az első kérdést illeti a HFT tekintetében, nos nem hiszem, hogy itt egységes szabályozásra, egy konkrét szabályozásra lenne szükség. Például ott van a négy eh, diagnosztikai zászló alkalmazása, illetve más eszközök. Elolvastam az ESMA iránymutatását, és ezzel elégedett vagyok, szerintem jó keretet ad ez. Tehát a beruházási cégek által készített elemzésekre való hagyatkozást támogatjuk, amikor a szabályozó tanúsítványt ad, akkor ez a MIFID 2-nek kell, hogy megfeleljen, és, és ez azt jelenti, hogy, hogy belsőleg eleget tud tenni ezeknek a tevékenységeknek. Minden évben fölhívják a figyelmet a piaci visszaérésekre. Ebben azonban drámai növekedés nem láttam az elmúlt időben. Ami pedig a plegykákat és, az, és a HFT kapcsolatát illeti, nem valószínű. Az, hogy a HFT piaci visszaélésbe gyökerezzen, hiszen egy emberi tevékenységről, kereskedésről van szó, amely aztán befolyásolja az árat, majd a HFT kereskedő reagál erre, és ez esetleg megerősíti a mozgást, azonban közvetlen kapcsolatot nem látok a plegykák és a HFT között. Erre tehát nincs magyarázatom. Uh, thank you very much. Um, Ms. McCarthy asked Köszönöm szépen. This time you say where there's relevant information. Köszönöm, McCarthy asszony rákérdezett a 6-1 eh, eh, bekezdésre, és abszolút egyetértek vele úgy gondoljuk, hogy azt is meg kell határozni, hogy mi a visszaélés. Van egy csomó olyan információ, amelynek a felhasználása nem visszaélésszerű, az, az elemzők is használják, tehát a brit megoldás számunkra vonzó Piatikainen asszony kérdezett a valós idejű felügyeletről, eh, Klinc úr is eh, kérdezett adatcseréről. Nos igen, a piac felügyelet eh, nem eléggé összeforrott, a MIFID egy által okozott fragmentáció mindenképpen az egyik oka annak, hogy mindenképpen össze kell kötni a e, rendszereket, e, azt gondolom, hogy együtt kell működni a felügyeleti hatóságoknak, a bűnügyi hatóságokkal, e, ez szükséges a bizalom helyreállításához. Pitikainen úr asszony kérdezett a HFT stratégiákról, nem hiszem, hogy ezeket konkrétan azonosítani kell a rendeletben. Ez azonban nem azt jelenti, hogy egy munkaprogramban nem lehet megvizsgálni őket. Azt gondolom, hogy nem csak visszaélésről van szó, lehet szó, hanem zavarokról, technológiai gyengeségekről. Ez ma is azonosított ilyeneket. Jobb ezt külön témaként kezelni, Schmidt úr és Klinz úr hasonló kérdést tettek fel. Meglepett engem az, hogy a piaci visszaélések számáról egyesek azt mondták, hogy növekedhet, de Swinburne asszony szerintem nagyon helyesen arra mutatott rá, hogy a hamis plegykáknak is van piaci értéke. Két utolsó megjegyzés a piaci manipulációval kapcsolatos manipuláció, eh, nyilván itt eh, technikai kérdésekről van szó. Eh, az egyik kérdésben, az egyik definícióban más szavakat használnak, mint a régi definícióban. Megfelelő kutató munka elvégzése például nem piac, piaci visszaélés, tehát az információ felhasználását kell megtiltani, nem pedig az információ birtoklását, bár adott esetben vélelmezni lehet az információ birtoklásból az esetleges visszaélést is most a végére érünk lassan ennek a meghallgatásnak, és megadom a szót a raportőrnek, hogy foglalja össze. But I really do want to thank our experts. Szeretném megköszönni a szakértőinknek, hogy megosztották velünk a szakértelmüket, és szeretném önöket biztosítani arról, hogy az önök által említett eh, pontokra ki fogunk térni. Úgy gondolom, hogy eh, elég érdekes feltenni ezt a kérdést, hogy hogyan lehet, hogy növekedett a piaci visszaélés, hiszen van már egy erre vonatkozó szabályozás, és eh, hogyha jó a szabályozás, akkor nem lenne, hogy nőjön a piaci visszaélés. Ez azért is történt, mert egyre több a kereskedőhely, és a nemzeti szabályozók elmondták, hogy hét különböző országban fedeztek fel az EU-ban visszaélést, és információkat kellett begyűjteni. 500-600 ilyen információs kérdés érkezik évente. Nem azt mondjuk, hogy ez visszaélést jelent, de azt mondjuk, hogy mindenképpen meg kell, hogy előzzük a visszaélést a szabályozással, és szeretnénk elrettentően fellépni a szabályozással, Köszönöm szépen a részvevőknek, köszönöm szépen az ennyi jelentéstevőimnek, és ö, már örülök előre annak, hogy majd egy javaslat találhatok elő megfelelő időben. Elnök, csak akiket érdekel, azoknak elmondom, hogy február 6-án lesz az első eszmecsere erről a témáról. A jelentéstervezet bemutatására március 26-án fog sor kerülni, és április 24-e lesz a módosítóbejutának határideje, május 30-án, illetve június 18-án tudok még ezzel a témával foglalkozni a szakbizottságban, július 9-én pedig szavazunk erről a témáról. Ez az idéglenes ütemtervünk. Hogyha több lesz a módosító, akkor az bizonyára meghosszabbítja a folyamatot. Köszönöm szépen! A következő napirendi pontunk a szavazás lesz, de most néhány percet adok azoknak, akik szeretnék elhagyni a termet, hogy elhagyják. Kérem, ezt gyorsan tegyük meg. Gyorsan tegyék meg. Köszönöm szépen a vendégeinknek a részvételt.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 If, if members could take their seats, we can deal with the vote quite efficiently. We are now moving to a vote on the Kérem foglalják el a helyüket, Jean-Paul Gozes jelentéséről fogunk szavazni, ami a jövet, bocsánat, a 2012 évi éves növekedési jelentés kiegészítése. Megvárom, hogy Gozes úr leüljön. Sikerült nagyjából tartani az időt, tehát eddig, eddig minden rendben van, Pablo. Persze, mi, mert te csináltad ma délelőtt. Nos, kezdhetjük a szavazást. Ötös módosító mellette ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hatos módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11-es módosító mellette ellene tartózkodók, ezt géppel ellenőrizzük. Hiányzik egy aldés kártya, minden esetre megnyitom a szavazást, majd hozzáadjuk, hogyha lezártuk. Okay. Uh, has everybody voted? Mindenki szavazott. 38-an um, vannak itt, és 37-en szavaztak csak, tehát valaki elsikat. Mindenesetre 18 mellette, 17 ellene, e, tehát 19. is mellette van, e, tehát 19-18 arányban lett elfogadva akkor ez. 12-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 13 ezt is akkor megvizsgáljuk. Az ALDE egyébként máshogy szavazott. Megnyitom a szavazást a 12-es módosítókról. Right. Mindenki szavazott. Hárman még nem szavaztak, kettő, egy, egy nem szavaz, pedig betette a kártyáját. Lezárjuk a szavazást. Ezt nyilvánvalóan elutasítottuk, mint ahogy mondtam. 13-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 7-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, C kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, D kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, megyünk tovább 24-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 25-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 26-os szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 27-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 20, ö, eredeti szöveg 5-ös bekezdés 4-es pont mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 28-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 29-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, e kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 31-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 32-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 39 mellette ellene tartózkodók elutasítva, szóbeli módosító az SND-től valahol, tehát van egy szóbeli módosító a 40-es módosítóhoz mellette, ellene nem nagyon szavaznak, még akkor szavazzunk kártyával. Tehát szóbeli módosító szocialisták és demokraták részéről a 6A bekezdéshez ez lenne az, ami helyettesíti a 40-es módosítót. Mindenki szavazott? Szerintem még néhányan nem szavaztak ketten még szavazzanak, legalábbis ben van a kártya és nem szavaztak. Lezárom a szavazást. És ezt nagy arányban elfogadtuk. 41-eshez is van egy szóbeli kiegészítés és egy részenkénti szavazás első rész mellette ellene elnézést részenkénti szavazás a szóbeli... Nem, nem, bocsánat, én tévedtem, mondja az elnök. Egész egyszerűen csak részenkénti szavazás van, tehát első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók azt gondolom, hogy ezt elutasítottuk. 40, jó, nézzük meg, ha akarják, második rész, 41-es bekezdés második része. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Egyre többen vannak itt. Elutasítottuk. 18-an mellette 20 ellene. Hökmark úrnál ott van a kártyája, Szilvi pedig mellette szavaz, tehát 19-20 most már itt van, de ön szavazott is, tehát így is le van szavazva a dolog. Egy szavazattal van leszavazva, nem kettővel. 42-es módosító mellette ellene tartózkodók. Szerintem ezt elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 48-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 49 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, H kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 53-as, ez a kompromisszumon túlterjeszkedik mellette, ellene 53-as módosító amelyről azt mondja, hogy megszavazható a H kompromisszummal együtt 53-as mellette, ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. I kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, ezt is elfogadtuk. 62-es mellette, ellene tartózkodók, J kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 64 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, K kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 69 mellette ellene tartózkodók. Szerintem ez túl szoros, tehát nézzük meg kártyával 69-es módosító. Mindenki szavazott? Lezárom és akkor még egyet hozzáadunk ehhez, tehát 21 ellene, ők nyernek 19 ellenében, tehát elutasítottuk a 69-est, 70-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, elkompromisszum kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 77-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, N kompromisszum, bocsánat, két részben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók, ezt is elfogadtuk, 81-es két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. M kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, O kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 88-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 89 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, egy alfejezet, kettes alfejezet eredeti szövege ellete, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, P kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 93 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 94-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 95-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 16A, 96-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 97-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 98 mellette ellene tartózkodók elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadva, 99-es módosító mellette ellene tartózkodók akkor nézzük meg a 99-est géppel. <clears throat> Has everybody voted? Votes closed. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Favor and 21 again, so that's again rejected. Ezt elutasítottuk. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, százas módosító mellette ellene tartózkodók eh, elfogadtuk, kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 104 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 105 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 106 eh, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, eredeti, eh, elutasítva, bocsánat, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 107 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 108 mellette ellene tartózkodók elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadva, 109 mellette ellene tartózkodók, ezt nézzük meg, mert kicsit más a eltérően szavaztak, mint szoktak. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Lezártam, elutasítva. 23 ellene, sőt 24, 18 mellette, eredeti szöveg 22-es bekezdés mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 23-as bekezdés mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 110 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 24-es bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 111-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, egyes módosító mellette ellene tartózkodók el, elfogadva, kettes hivatkozás mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas hivatkozás mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes hivatkozás, ezt is elfogadtuk, kettes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ötös hivatkozás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hatos hivatkozás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, preambul, A preambulum bekezdés 3-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, B preambulum bekezdés 4-es módosító mellette ellene tartózkodók eh, elfogadtuk, és most pedig kártyával szavazunk az így módosított szövegről. Two more to vote. Ketten szavaznak. Kérem szavazzanak. Lezárom. És 35-en mellette, hárman ellenen négy tartózkodó.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 If you could take your seats, please, and we can move on to point 16 on... Kérem, hogy foglaljanak helyet, és folytatjuk 16-os napi rendi ponttal jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködés. Kérem, kint beszélgessenek. It's still conversations outside, please. Kérem, hogy kint folytassák a beszélgetést. Gay Mitchell ön a jelentés készítő nevében kíván beszélni. Igen, Kassa úr jelentéséről van szó. Igen, igen, igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnálatos módon előre nem látott okokból kifolyólag Kassa úr nem tudta eljönni ma Brüsszelbe, de megkért arra, hogy a nevében mutassam be a jelentést. Tudjuk, hogy semmilyen fajta gond nem volt, de ezzel kapcsolatban, amit megvitattak. A háttérben az az, az áll, hogy javasolták azt, hogy a 2004-es rendeletet vizsgálják felül, amely egy jogi keretet adott az adminisztratív együttműködésre a jövedéki adó területén. Ezt a rendeletet frissíteni kell, és a következő fázishoz új jogi alapra van szükség. Ez az új fázis abból fog állni, hogy a komputerizált rendszert, az IMCS-t fogják alkalmazni. Ez a rendszer harmonizálja, illetve csökkenti az administratív folyamatokat, és biztosítja azt, hogy az információ sokkal hatékonyabb a gyorsaság, illetve az eredmények szempontjából. Miután ezt eh, teljes mértékben végrehajtják, ez a rendszer elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy le lehessen küzdeni a csalást. A rendszer nagymértékben csökkenteni fogja az administratív terheket, amelyek a kom- az illetékes hatóságokra nehezednek a tagállamokban, illetve a kölcsönös információgyűjtést részben megszüntették. Ez csökkenti a terheket az vállalatokra nézve és Kásza úr álláspontja a következő. Ő teljes mértékben támogatja az Európai Bizottság javaslatát, úgy gondolja, hogy azok az intézkedések, amelyekkel csökkenteni lehet az adminisztratív terheket, az mind a tagállamok, mind pedig a vállalatok számára üdvözlendőek. Mindemellett a hatékony információcsere rendkívül fontos a jelentéskészítő véleménye szerint, és ezzel le lehet küzdeni a csalást is. Az áttekintett rendelet növeli a hatékonyságot a csalás leküzdésében. Ezen kívül módosítani kell azokat a bizonyos pontokat, és ezek esetében például a négyes módosítás célja az, hogy a tagállamoktól származó információ alapján nem arra fog korlátozódni a bizottság szerepe, hogy összesítse ezeket az információkat, hanem elemeznie is kell. Ötös módosítás, meg kell ö, változtatni öt évre, három, öt évre, három évre a az áttekintést. Kassa úr úgy gondolja, hogy ez sokkal jobb, és már várja azt, hogy meghallgathassa az önök véleményét. Elnök, köszönöm szépen. Bulman úr, Udo a szocialisták nevében. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen Mécsülő kollégának is, illetve Kásza kollégának is természetesen azt, hogy ezt a munkát magukra vállalták. A frakcióm nevében elmondhatom, hogy teljes mértékben támogatjuk őket, gyorsan kell eljárni, modernizálni kell a lehető leggyorsabban, és a technikai részteket is kell dolgozni ahhoz, hogy a komputerizált adatgyűjtés valóban megvalósuljon, ez kívüli. Minden, ami segít nekünk abban, hogy az adócsalást el lehessen kerülni, minden, ami segít abban, hogy az adóbehajtást sokkal hatékonyabbá tegyük, és hogy az adatbázisokat, tagállamok között harmonizáljuk, az biztosan számot tarthat a támogatásunkra. Remélhetőleg gyorsan és hatékonyan tudunk eljárni ezen dosszié esetében. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Filip. Nem, nem, még Ole Schmidt várt. Nem, látta, nem láttam a listán, de ő a következő. Nem, nem volt feljegyezve az ALDE árnyék jelentéstevője. You can go first. Okay, thank you very much. De ő következik. Köszönöm szépen. 15 perccel ezelőtt jelöltek ki árnyék jelentéstevőnek. Kásza úrral korábban már együtt működtem ebben a témában, és tudom, hogy jó munkát végzik, még akkor is, hogyha ez nagyon technikai és bonyolult kérdés, de fontos, hogy itt előre lépjünk, és segítsünk, segítsük az együttműködést Európában. Tehát összességében támogatom a javaslatot, amit Káza úr tett. Úgy vélem, hogy meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy sokkal gyorsabb legyen az adminisztráció és az adminisztratív terhek, terhek csökkenjenek. Figyelembe véve a javaslat technikai jellegét lenne néhány megjegyzésem. Nem tudom, hogy mit úr mert tudja ezeket válaszolni-e. A 15.4-es cikkben arról beszélnek, hogy a bizottság meghatározhatja azt, hogy a komputerizált rendszer mikor nem alkalmazható, nem világos az sem, hogy mit akar a bizottság a 19-es cikkel. He receives the goods under duty suspension arrangement. Ez áll ebben a cikkben. Tehát az egyik javaslat az azt lehetne, hogy a 9.2-es cikkben utalhatnánk arra, hogy hol kell regisztrálni a fogadókat. Ezen kívül a 9.2-es cikk terhelő lehet bizonyos tagállamok számára, ezért csak egyszeri költségeket kell figyelembe venni. Végezetül sokkal nagyobb európai együttműködésre van szükség, és úgy vélem, hogy lehet, hogy egy kicsit bátrabbak lehetnénk a tagállam, illetve a szabizottság részéről. Lehet, hogy egy közös áfa hatóságot is létre lehetne hozni, például a fiskális kompakt, vagy a fiskális paktum jegyében, ez csak egy illúzió lenne a részemre? Mert szerintem sokkal többet lehetne tenni itt az áfa, illetve az adócsalás elkerülése érdekében, és sokat lehetne még könnyíteni itt a KKV-k számára, annak érdekében, hogy tényleg részesei lehessenek a jól működő belső piacnak. Filip, most már tényleg te jössz, köszönöm szépen. Örülök annak, hogy Ola előttem szólt. Úgy vélem, hogy vala, valamikor... Uh, no, I'll just jump on what you said. Yes. Frakciótársaká kellene válnunk. Valóban ez a, ez a perspektívát választani kellene. Egy európai héja vagy áfahatóságot kellene létrehozni, főként a belső piacot figyelembe véve teljes mértékben értetek veled ezzel. Néhány megjegyzésem van a módosítókkal kapcsolatban. Nem tudom, hogy lesz-e majd felszólalási idő a jelentéssel kapcsolatban. Az egyes módosítás, még akkor is, hogyha a zöldek szövege az Európai Fiskális Unióról beszél, nem tudom, miről van itt tulajdonképpen szó. Nem tudom, mire utal az Európai Fiskális Unió, ez Merkelnek a Fiskális Uniója? Vagy az, ami a szerződésben van, mert az nem Fiskális Unió? Tehát mielőtt még ilyenfajta szavakat alkalmaznak, akkor tisztáznunk kell, hogy miről is beszélünk pontosan. Tehát egy kicsit homályos ez. Második pontom a kettes módosítás, ez szerintem gyengíti a szöveget. Az információcseréről szól ez, és mi itt az eredeti Európai Bizottsági szöveget szeretnénk alkalmazni. Ötös módosítás, én abban az irányba hajlanék, amelyet Kassa úr is felvázolt. A bizottság azt mondja, hogy a tagállamok közölhetnek információkat a bizottsággal, David pedig azt mondja, hogy a tagállamokat felkérik, hogy közöljenek a bizottsággal, stb. stb. Tehát mi is azt mondjuk, hogy kell közölniük a bizottsággal, tehát kötelezővé kell tenni, a hatos polisítás rendben van. Plusz elképzeléseink is vannak, és ezeket persze be fogjuk majd adni írásban. És a kettes fejezet ben el kell mindent, ki kell mindent törölni, amely újra adhatna a tagállamoknak arra, hogy ne tegyenek eleget az együttműködési előírásnak. Biztosítani kell azt, hogy ne legyenek kibúvók, amelyek akadályozhatják az együttműködést. A hármas fejezetben ki kell szélesíteni azt a listát, amely a kötelező információcseréről szól, végezetül pedig nem fogom megismételni azt, amit Ole már elmondott az Európai HIA hatóságról, de úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak valóban jelentést kell készítenie a jövedéki adó területén történő csalásokról. Meg kell vizsgálni, hogyha megnézzük azt, hogy milyen hiányok vannak a közfinanszírozásban jelenleg, akkor valóban fel kell itt lépni ezen a területen, már csak azért is, mert minden évben beszítünk a bevételekből, és minél gyorsabban járunk itt el, annál jobban ki tudjuk alakítani az adózási rendszereket megfelelő módon. Ezek lettek volna az én megjegyzéseim. Uh, thank you, Ashley. Köszönöm, Ashley. Igen, köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen Dévnek, hogy a Kaza jelentés bemutatta. Ez egy technikai jellegű, nem ellentmondásos jelentés, elfogadható, nagymért, többnyire elfogadható a frakció számára. Itt szabályozást, egyik rendeletet felváltja egy másik, kicsit frissítjük a nyelvezetet, a struktúrát pedig logikusabbá tesszük. Az M IMCS bevezetését beletesszük. Tehát támogatjuk ezt a jelentést, a módosító javaslatokat logikusnak tartjuk, és nyomon kell követni a rendelet megvalósítását. Kaza úr tehát teljes támogatásunkat élvezi elnök. A bizottság jelezte, hogy ők is szívesen hozzászólnának a vitához, hiszen van egy technikai kérdés, amelyet tisztázni kellene. Dave, meghallgatná a bizottságot? Hogyha valamihez konkrétan hozzá kívánok szólni, akkor igen. Elnök. Úgy tűnik nagyjából egyetértésnek örvend az jelentés, tehát csak hogyha konkrét megjegyzése van a bizottságnak, akkor kérjük, hogy szóljon hozzá a vitához. Bizottság, köszönöm szépen, hogy gyorsan napirendre került ez a téma. Üdvözöljük a jelentést, üdvözöljük a megjegyzéseket, és természetesen az elnökségnek továbbítjuk majd a javaslataikat, illetve a jelentést. Köszönöm szépen a mai vitát. Elnök, Gay, hogyha megint szót kérnél, igen, köszönöm szépen a hozzászólásokat, tudósítani fogom Káza urat az elhangzottakról, és gondolom, hogy örülni fog a nagy támogatásnak, a kérdésekre most nem tudok választ adni, de továbbítom azokat Káza úrnak. Nem tudom, hogy az ÁFA hatósággal kapcsolatban hogyan alakul a helyzet, illetve a dátum ugye az érdekes kérdés, erre se tudok választ adni, de továbbítom majd Káza úrnak. Technikai jellegű és nem ellentmondásos ez a jelentés. Elnök, köszönöm, szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy február 1 a módosítók határideje, 12.20, bocsánat, 29-én, február 29-én fogunk erről szavazni, és a márciusi plenárison Strasbourgban kerül majd terítékre ez jelentés. Most pedig a Paxas jelentés következik, nem tudom, hogy itt van-e Paxas úr. Igen, ott a hátsó sorokban. Tehát a 17-es napi rendi pont következik. A megosztó eszközökkel kapcsolatos rendelkezések módosításával foglalkozik ez a jelentés, meg is adom a szót a jelentéstevőnek. Dėkoju pirmininkė, gerbimi kolegos, mano pranešimas, pasisakymas. Kedves kollégák, Röviden fogok hozzászólni. Támogatom a bizottsági előterjesztést. Egyre kevesebb az állami erőforrás, és ennek a célja pedig az, hogy a strukturális alapprogramokat, illetve az infrastruktúra programokat előmozdítsa a tagállamokban, mert ez hozzájárulhat a gazdaság serkentéséhez és a munkahelyteremtéshez is. Röviden, ismertetném azokat a módosítókat, amelyeket a különböző érdekeltekkel konzultálva nyújtottam be. Az Európai Bizottság azt javasolta az eredeti javaslatában, hogy ez csak azokra a tagállamokra vonatkozzon, amelyek komoly nehézségekkel fenyegetettek. Ezek a tagállamok már kaptak segítséget az Európai Uniótól, itt elsősorban Görögországról és Portugáliáról van szó. Én pedig úgy gondolom, hogy a kockázat megosztó eszközöket az összes tagállam számára ki kell terjeszteni, vagyis nem csak azokra, amelyek már most gazdasági nehézséggel szembesülnek, itt említhető Spanyolország vagy Olaszország, hanem azokra az országokra is ki kellene terjeszteni, amelyek a magánpiacon nehezen tudják finanszírozni magukat, ugyanis nagyon nehéz a jelenlegi körülmények között azt megjósolni, hogy melyik tagállam fog legközelebb zátonyra futni. Ez pedig, hogyha most nem kiterjesztőleg hozzuk ezt a rendeletmódosítást, akkor azt jelenteni, hogy egy váratlan esemény bekövetkeztekor hirtelen kell módosítani majd a módosítókat. A bocsánat, a rendeletet a második módosítóról beszélnék. Nem csak a strukturális alapokból finanszírozott projektekre kellene vonatkoztatni ezt a rendeletet, hanem minden olyan forrásra, amely előmozdíthatja a növekedést. Azt gondolom, hogy bevétel növelő projektekre kell koncentrálnunk, olyan projektekre is, amelyek normális gazdasági körülmények között kapnának finanszírozást a piacról, de a jelenlegi körülmények között nem. Mivel a gazdasági helyzet megváltozott. Ezért is kell kiterjesztenünk a rendeletet ezekre a projektekre. Ez egy ideiglenes rendelkezés csak erre a programozási időszakra igaz és vonatkozik. 2009-2010 volt az eredeti időszak, amikor ez életbe lépett. Miután a rendelet működőképes, akár permanensé tételén is el lehet gondolkozni. Remélem, hogy a módosítóimat elfogadhatónak tartják, és várom az önök véleményét. Köszönöm, Jean-Paul következik. Köszönöm. Először is Karinsz nevében kérek ellenzést, mert ő az ITRE-ben van, és ott jelentéstevője egy napirenden levő területnek. Nyilván elmondom azokat a nagyon technikai megjegyzéseket, amelyeket a mi árnyék előadónk benyújtott. Thank you very much. Uh, Viszont mivel butaságot nem akarok mondani, nem fogok részletekbe bocsátkozni. Tisztelt elnök asszony, köszönettel tartozom a jelentéstevőnek az elvégzett munkáért. Azt gondolom, hogy ugye itt van a bizottság, lenne egy-két javaslatom, illetve lenne egy-két téma, amely tisztázásra szorulna a bizottság részéről, mielőtt tovább lépnénk ebben a témában. Tudnom kellene például, hogy mi a helyzet a projekttel. Azt hallottam, hogy az illetékes bizottság, tehát a regi bizottság ö, csúszásban van. Nos, nem tudom, hogy ez igaz-e vagy sem. Másodszorban tudni szeretném, hogy a jelentéstevő által vitatott ö, javaslat valóban kibővíteni a hatáskört, tehát nem csak a programországokra, hanem más kohéziós országokra is. Ez milyen következményekkel járna? És ez mennyiben módosítaná a bizottság eredeti javaslatát? Illetve tudni szeretném, hogy mennyiben lehet felgyorsítani a görögországi projektet más programországokra. Ez egy jó mechanizmusnak tűnik, és a pozíción kialakításakor azt hiszem figyelembe kell venni azt, hogy életképes-e ez a javaslata vagy sem. Tehát az ezzel kapcsolatos álláspont, álláspontom mellé kérdőjelet tennék. Tudni szeretném, hogy a bizottságnak mi az ütemterve, hogyan vélekedik a megvalósíthatóságról, már ami a programországokra való kiterjesztés illeti. Texas kollégám ugye ezt a gondolatot vetette föl, de nem tudom, hogy ez megvalósítható, ez életképes-e. Köszönöm, Kamál úr, a szó. Uh, um, I have to say, when I saw the phrase... Azt kell, hogy mondjam, hogy amikor a kockázat megosztást láttam, akkor azt gondoltam, hogy az eufémizmus a kockázat, kockázat áttételére. Olismit uh, az előző jelentésben uh, a vita, vita előtt 30 perccel kapott kinevezés, most egy, nekem egy picit több időm volt. Bizonyos frakciókban így mennek a dolgok, éppen csak most kaptam egy e-mailt. Tehát van némi szkepticizmus, ami ezt a mai vitát övezi, illetve úgy tűnik, hogy a, a rossz, azok az országok, amik rosszul kezelik a gazdaságukat, azok kapnak jutalmat. Nos, azt hiszem, hogy itt ezt egy kicsit mélyebbre hatóan meg kell vizsgálnom, és majd egy későbbi alkalommal visszatérek a részletekre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kamál úr, most pedig az árnyék tevő az Álder részéről, Skilakakis úr kapja meg a szót. Thank you, Mr. President. Uh, first of all... Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani azt, hogy jelenleg a gazdasági helyzet az országban teljesen különböző, mint amikor elterveztük a stratégiai referencia keretet, tehát új világ van most már Görögországban, és Írországban, és Portugáliában, és bizonyos tekintetben. Tehát a pénzt át kell helyezni ebbe az új világba. És mi ennek az új, mi ennek az új világnak a jellemzője? Senki sem kíván új gazdasági tevékenységbe bonyolódni, legalábbis Görögországban, ez óriási problémát jelent a bizalom szempontjából. Az emberek nem tudják, hogy mi lesz majd a valuta, nem tesznek ezért befektetéseket, nem hoznak gazdasági döntéseket, és ez elég sokáig fog eltartani. Amire szükségünk van, az az, hogy bátorítsuk a befektetéseket, és ez jó módja lehet annak, hogy ezt megtegyük have proposed such a kind of, of such an instrument back in már 2011 júniusában egy eszközt ajánlottunk, és örülünk annak, hogy az Európai Bizottság egy nagyon bátor lépést tett. Hogy most ez hasznos eszköz lesz-e a többi ország számára, hát ez iránt mi nyitott, nyitottak vagyunk, viszont látni kell, hogy az időbeliség is nagyon fontos. Ezt a lehető leghamarabb végre kell hajtani, mert ez segíthet egész Európának, és sikerül ezeket az országokat stabilizálni. És főként a magánszférába történő befektetés esetében szükség van egyfajta megosztásra, és ez szükséges ahhoz, hogy stabilizálni lehessen a gazdaságot. Pozitív, ma, pénz, eh, pozitív piaci jelekre van szükség. Két dolgot azonban látni kell ebben az új rendeletben. Az egyik dolog az az, hogy ez a pénz új eszközökbe folyik majd, amiket még nem próbáltunk ki, tehát lehet, hogy időben fog telni majd az, hogy ezeket az eszközöket mobilizálni tudjuk, főként akkor, hogyha a legutolsó pillanatban történik majd ez, nagyon rugalmasnak kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy a pénzt hogyan kezeljük ezen eszköz lejárta után. A második dolog, amit figyelembe kell venni, az az, hogy egy olyan rendeletet kell kidolgoznunk, amely áthidahatja a két keretet. Nincs időnk új rendelet kidolgozására, vagy arra, hogy megváltoztassuk a rendeletet, akkor, amikor az új periódusba belelépünk. Hat hónap múlva kell ennek beindulni és egy másfél évig kell tartania. Egy kicsit ki kell ezt terjeszteni, egy kicsit biztonságosabbá kell tenni az érintett országok számára. Emlékezni kell arra, hogy kiveszünk a közfinanszírozás projektekből a pénzt, amiket most végre lehetne hajtani, és ezeket a pénzeket arra használjuk fel, hogy a magánbefektetéseket, vagy több állami befektetést generáljunk. Rugalmasnak kell lennünk ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Thank you very much, Philippe. Yes, off we go. Uh... Köszönöm szépen, Philip. Igen, nos, lássuk csak. Egyetértek azzal, hogy a magán beruházást mobilizálni kell, hiszen ma a befektetési kapacitás nagy részt a háztartások, illetve nem pénzügyi jellegű vállalkozások kezében van. Ezt az erőt kell mobilizálni, és hogyha ezek az eszközök valóban szolgálni tudnak, akkor ezek mobilizatás, mobilitása lenne fontos. Azonban van két joghéza, két figyelmeztetés, ez a strukturális alapokban benne rejlik. Portugáliában és más esetben is láttuk már. tudjuk, hogy mennyire fenntarthatatlan a közlekedési infrastruktúra, amit ugye a struktúrás alapokból finanszíroztak, és úgy érezzük, hogy irányt kell váltani a strukturális alapok esetében, tehát a kondicionalitást emelik ki a módosítók, illetve azok egy része. Meg kell nézni, hogy mi történik ezzel a pénzzel, még akkor is, hogyha ez a magánbefektetés katalizátora, meg kell nézni, hogy mi történik. Az ezen projektek megfelelnek-e az Európai Uniós szabályoknak? Emlékszünk arra, hogy a lengyel projektek Európai Uniós finanszíroz, finanszírozási projektek voltak, amelyek a Natura 2000-es területek ellenében hatottak. Hát ezt szeretnénk most elkerülni, ezért üdvözlöm azt, hogy ezen beruházások minden egyes centje az adott tagállamok fenntarthatóságát biztosítsa gazdasági szempontból, hiszen így lehet értéket létrehozni, így lehet előrelépni. Hogyha Görögországra gondolunk, környezet tönkretétele Görögország egyik legfontosabb eszközének tönkretétele, hiszen ez egy nagy vonzerő Görögország esetében az idegenforgalomban. Ami pedig a folyamatok átláthatóságot illeti, tudjuk, hogy a demokratikus résztvétel, illetve felülvizsgálat kívánatos a projektek, projekt kiválasztását illetően. A parlament az EU többéves pénzügyi keretével kapcsolatban ö, döntéseket hozott, és azt hiszem, hogy ebbe a tekintetbe kéne elmozítani jelentést. Köszönöm, Sharon. Sharon, a bizottság és az EIB is szót kért. Nem tudom, hogy van-e itt prioritás, van-e itt rangsor, döntsék el maguk között. Bizottság, tessék! Thank you, Mrs. Chair. Uh, honorable members, the Commission is proposing... Köszönöm, elnök asszony. A bizottság egy nagyon különleges intézkedést javasol egy nagyon különleges körülményre. Ez az intézkedés arra a problémára reflektál, amelyel Görögországnak szembe kell néznie, nevezetesen magánpiacról nem tudja a társfinanszírozási részt előteremteni. Vannak olyan projektek, nagy állami projektek, infrastruktúra projektek, ahol az önrészt a görög államnak kellene biztosítania, de erre nem képes. Ezek olyan projektek, ahol az önrész a kohéziós politika által nem finanszírozható. Itt eh, vonatkoznak bizonyos állami támogatásra vonatkozó eh, szabályok is. Tehát eh, összekötjük az állami forrásokból finanszírozott infrastruktúra finanszírozást az európai finanszírozással olyan területeken, ahol a magánpiaci finanszírozók normális esetben belépnének, annak reményében, hogy később haszonnal hasznot realizálhatnak a projekten, de a jelenlegi körülmények között a magánbefektetők egész egyszerűen nem hajlandók Görögországban kockázatot vállalni annak érdekében, hogy finanszírozzák a projektet, vagy beindítsák a projektet. Van egy sor stratégiai projekt, amely a kohéziós politikai programok alapján ki lett választva, így veszélybe került, fennáll az a veszély, hogy nem valósulnak meg, mert az előrejelzett magánbefektetők vagy bankok vagy nem rendelkeznek a pénzzel, amelyet a projektre kölcsönadhatnának, vagy visszakoztak, és immár nem hajlandók a jelenlegi gazdasági körülmények között a kockázatot vállalni. Tehát az intézkedés ténylegesen egy kockázat megosztási intézkedés, mert a strukturális alapokból társfinanszírozott projektek esetében megosztja azt a kockázatot, amelyet egyébként a magánpiaci szereplő hajlandó lenne vállalni, de a jelenlegi körülmények között nem teszi ezt meg. Hogyan fogják ezt a projektet megvalósítani? A tagállam kérdésé, kérésére az EIB beleegyezésével, vagy más nemzetközi vagy nemzeti közcélú intézmény garanciavállalása mellett a bizottság intézi ezt a, ezeket a projekteket. Az EIB hosszú távú partnere az Európai Bizottságnak, és az EIB felelősséget visel Eh, amely alapján csak olyan projekteket hajlandó finanszírozni, amelyek megfelelnek az EU törvények, az jogszabályoknak, illetve az EU célkitűzéseinek. A tagállam tehát eh, egy formális kéréssel fordul a bizottság felé, megmondja, hogy melyik projektről van szó, és megmondja, hogy eh, mennyi pénzre lenne szüksége a kockázatmegosztási terv alapján. Ez nem, az összeg nem lehet magasabb, mint a projekt befektetési összege, illetve az a megengedett összeg, amely a kohéziós politikából és a kohéziós eszközből finanszírozható. Tehát a másik feltétel pedig az, hogy ez az összeg nem növelheti az ország adósságát, hanem a kofinanszírozott, tehát a társfinanszírozott alapokból finanszírozott projektekhez biztosít további pénzt. Vannak ugyanis állami támogatásra vonatkozó szabályok, amelyek egyébként kizárnák az állam szerepvállalását, mert ezek a projektek gyakran profit érdekeltek, illetve profit célúak. Tehát nagyon egyértelműen mondom még egyszer, a tagállamnak azonosítania kell a projektet, illetve azokat az eszközöket, amelyeket a projekt rendelkezésére bocsát. A tagállam értékeli tehát azt, hogy ténylegesen szükséges-e ilyen segítség a projekt előrehaladásához. Másfelől viszont a tagállamnak az EIB-hez be kell nyújtania a projektet, vagy valami más olyan hasonló intézményhez, amely hasonló garanciát tud vállalni, mint az EIB, mégpedig abból a célból, hogy kedvező finanszírozási döntést szerezzen ettől a pénzügyi intézettől. A pénzügyi intézet nyilván megvizsgálja a gondosság, az előírt gondosság alapján a projektet, pénzügyi szempontból is megvizsgálja, és meghatározza, hogy életképes-e a projekt, nem életképtelen projekteket kívánunk tehát finanszírozni. E, tőkebefektetésről van szó, e, nyilván itt e, a finanszírozó pénzintézet a befektetett tőkét viszont kívánja látni. Nem sok időnk van, mondja az elnök asszony, mert még van egy meghallgatás. Csak néhány másodpercig beszélnék még. az Európai Bizottság ennek fényében hoz egy olyan döntést, amely arról szól, hogy bizonyos konkrét feltételek mellett eszközöket bocsát a projekt rendelkezésére. Ilyen eszköz a Loan and Guarantee Facility, a TEN hálózatok vonatkozásában. Van egy Risk Sharing Facility a hetedik keretprogram keretében, ezek, ez két konkrét példa arra a területre, azokra a területekre, ahol az EU megosztja a kockázatot a magánbefektetőkkel. Még két dologra reagálnék az időzítéssel kapcsolatban, mert felmerültek ilyen kérdések. Az elnök asszony viszont elveszi a szót, mert más is szeretne beszélni, illetve a befektetési bank is szeretne beszélni. Nem tudom, van-e még valami, amit gyorsan hozzá akar tenni. Filip, nem akarom, hogy magánbeszélgetést folytassanak. Um, I think we've run out of time. Who, who is going to speak on behalf of the EIB? Ki akar az EIB nevében beszélni? Nincs ennyi idő a bizottságra sajnos. Thank you, Chair, Honorable. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, nagyon rövid leszek. Az EIB mindenképpen üdvözli az Európai Bizottság javaslatát, és ez az eszköz lehetővé teszi azt, hogy számos befektetési projektet finanszírozni lehessen bizonyos tagállamokban. Ez olyan időszakban érkezik, amikor a pénzügyi szektorból származó likviditás kevés, és ezzel növelni lehet a nagy infrastruktúra projektek finanszírozását. Úgy gondoljuk, hogy az ilyenfajta megosztó eszközök alkalmazása pozitívan fog kihatni majd az adott tagállamokra, illetve a sotályos alapokra, amelynek lassan vége lesz. Elolvastuk a jelentéstervezetet is, és két pontot kiemel, amely korlátozza az eredeti javaslatot. Olyan projektekre is kitérne a kockázat megosztó eszköz, amelyeket társfinanszírozással nem lehetne finanszírozni, de ezek viszont jók lennének a tagállam fellendülése szempontjából. Ezen kívül sokkal hatékonyabban kell kihasználni az eszközöket. Köszönöm szépen! Thank you very much. Um, and... Köszönöm szépen, és Kléma asszony is szeretne még szólni. Csak tisztelni szeretnék egy pontot, hogy a Ugye regitől érkeztem a jelentés készített kérdezem azt, hogy kíván-e még hozzászólni, hogyha az EIB-nek a bizottságnak van még további hozzátenni valója, akkor az írásban elküldheti a titkárságnak, és akkor ezt továbbítjuk majd a jelentéstől az árnyék jelentéstevők irányába. Pascasz úr, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzászólt és kifejezte véleményét és szeretnék az EPP frakció tagjainak is köszönetet mondani, akik támogatták a javaslatomat. Volt, akik kevésbé voltak optimisták a jelentésemmel kapcsolatban. A megjegyzéseiket mindenképpen megmutatjuk, de szeretnék még elmondani néhány dolgot. Úgy gondolom, hogy sikerült már a hasonló projektek alapján a kutatás és tudomány területén tapasztalatokra szert tenni, és a másik dolog, amit szerintem mindenki támogathat, az az, hogy mindent ki kell használnunk arra, hogy előtérbe helyezzük az Európai Unióban a gazdasági tevékenységeket, ez a prioritásunk, és minden elérhető eszközt erre kell felhasználni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Január 21 én most ma mutattuk be a tervezetet, február 10-e a módosítók benyújtásának határideje. Nagyon sok lehetséges nap áll rendelkezésre itt arra, hogy megvitassuk a módosítókat, de attól függ minden, hogy az illetékes bizottságban mi fog majd történni. Úgy gondolom, hogy meg kell várnunk, hogy majd onnan megkapjuk a pontos információkat. Most pedig rátérünk az államadóság meghallgatásunkra, de még mielőtt ezt megtennék, lenne egy elnöki közleményem, ahogy bizonyára tudják, vagy legalábbis néhányan tudják, várjuk az elnök értekezletének végső döntését a saját kezdeményezési jelentésünkről, amelynek alapján az alapvető bankolás az hozzáférést kértük az IMCO is akar erről egy meghallgatást tartani majd. Le kell zárnunk ezt a jelentést, mielőtt még a bizottság döntene a következő lépésről most nyáron. Tehát egy átmeneti ütemtervet készítettünk, persze ez még függ nagyban az elnökök értekezetétől, hogy eldöntsék, ki lesz majd a illetékes szakbizottság, és mivel sokat foglalkozunk a fizetési rendszerekkel, ezért valószínűleg ez a mi illetékességünk körbe fog tartozni, Március 12-én fogunk beszélni a jelentés tervezetről Strasbourgban. A módosítók benyújtásának határideje március 22, és 24-én, 25-én áprilisban fogunk tárgyalni majd erről. A szakbizottságban, májusban kerül ez szavazásra a szakbizottságban, és egy hónappal később pedig a plenárison. Sokan beszélgetnek most, azt kérném mindenkit, hogy aki beszélgetni akar, az hagyja el a termet. Azért, mert most már szeretnénk rátérni a közmeghallgatásunkra. Speech is about to come. Okay. Right. Okay. Um, this is the... Ez a második része a meghallgatásnak. Néhány felszólalót már tegnap meghallgattunk Úgy gondolom, hogy az ECOFIN találkozó mm, miatt nem tudtak eljönni hamarabb a mai vendégeink, és ezért van ezért tehát két részre felosztva ez a meghallgatás. A meghallgatás célja, hogy emlékeztessem önöket, az az, elnézést, én nem tudok versenybe szállni a EPP magánbeszélgetéseivel, tehát a meghallgatás I can't compete with the other conversations either. A többi beszélgetéssel sem tudok versenybe szállni. Elisa, kérlek. If you want to stay later, because I... Hogyha szeretné tovább maradni, azért, mert nem tudok beszélni, mert önök beszélnek, akkor minden rendben. Tehát a meghallgatásunk célja az az, hogy megvizsgáljuk a jelenlegi eszközöket, mint például az kormányközi kölcsönt Görögországnak, az EFSF-et, vagy az EMS-t, és megvizsgáljuk ezeknek a lehetséges következményeit, főként az EU költségvetés szempontjából. Ezen kívül szeretnénk megvizsgálni azt, hogy hogyan lehetne növelni ezeket az eszközöket, amikor az ESM-et majd valóban ö, megvalósítják. Örömmel mondhatom el, hogy itt van körünkben Klaus Regling, aki az IFSF vezetője, illetve Márko Buti, és itt van közöttük az ECOFIN részéről érkezett. Regling úrral kezdjük. Lehet, hogy informálhat bennünket arról, hogy mi is a helyzet, most utána pedig Buti úr következik, aztán pedig a képviselő kérdései. Thank you very much. I'm happy to talk about um, my area of responsibility. Köszönöm szépen, uh, köszönöm a meghívást. Az EFSF-ről szeretnék szólni, illetve az ESM előkészítéséről. A Máko Buti fog uh, beszélni a IFSM-ről. E az Európai Bizottság nem feladata az országokon belüli fejlemények nyomon követése. Nézzük, hogy az EFSZF eddig mit tett. Nos, 2010 májusában jött létre, és azóta két kigazítási programot támogattunk, Írországban és Portugáliában. Önök is tudják, hogy ezt a két programot támogatja az EFSM, illetve az IMF és Írország Európai Uniós országoktól is támogatást kap az eurozónán kívüli országokból. Az EFSF három éves ír programot támogat 17,7 milliárd euróval, illetve egy másikat 26 milliárd euróval. Kötvényeket adtunk ki, hosszú távú kötvényeket 3-5-10 éves lejárattal, 22,5 milliárd eurós összegben, ezzel nem volt problémánk, tehát könnyű volt ezeket a piacra tenni, és 9 milliárd eurót jelentett ez Írország esetében, és 9,5 milliárd eurót Portugália esetében. 10, 2012-ben további 5,5 milliárdot szeretnénk Írországnak folyósítani. A Trojka ezt felülvizsgálta, a bizottság, illetve az ECB, az EKB és az IMF nyomon követi az országok kötelezettségvállalását. Amikor az FSF útjára indult 2010 májusában, júniusában, akkor 240 milliárd eurós volt a kölcsönzési kapacitása, a hitelkapacitása, azóta már az FSF 2 is útjára indult, melynek 440 milliárd a euró a hitelezési kapacitása, illetve új eszközök is létrejöttek, intervenciók, illetve elsődleges és másodlagos kötvénypiaci felvásárlások, elővigyázatossági kötvények, és így tovább. Ezek az eszközök működnek, operatívak, és novemberben jött létre az ezekkel kapcsolatos iránymutatás. Eddig nem kellett alkalmazni őket, mert egyetlen ország sem kérte ezeket, de a technikai előkészületek megtörténtek, az infrastruktúra felállt, az EKB, mint fiskális ügynökség segítene a másodlagos piac vásárlások megvalósításában, hogyha erre szükség van, vagy szükség lenne. Ami a források tőke áttételét illeti, ugye erről sok szó esett az elmúlt hónapokban, önök is tudják, hogy két tőke áttételi opciót hoztunk létre, az FSF garantálná a 20 és 30 százalékos garanciát adna egy default esetében. Az első az egy biztosítási típusú opció, ez elkészült, és készenlétben van, tehát hogyha egy ország kérelmezi, akkor akkor ez folyósítható, minden eh, jogi és technikai munkát elvégeztünk. A második opció egy társfinanszírozási, társberuházási, finanszírozási ö, eh, alap, ez is majdnem fölállt, ez magán és állami tőkét von össze, a kormánystruktúra rendelkezésre áll egy-két héten belül felhasználható. A beruházók nagyon pozitívan reagáltak erre a két opcióra, és meggyőződésem, hogy a piacok felhasználják majd ezeket. Ami a társberuházási finanszírozási alapot illeti, Kb. 60 milliárd értékben külső befektetők is részt vesznek ebben. Természetesen a teszt az lesz, hogy a piac mit szól majd ehhez, hogyan működik a piacon, és milyen mértékű alapokat lehet mobilizálni ezen tőkiáttételi opciók segítségével. Ez pedig akkor derül majd ki, hogyha egy ország kérelmezi ezeket, ilyen kérelem hiányában nem kell kiállniuk ezt a tűzpróbát és végül az ESM-ről egy-két szót, tehát az állandó mechanizmusról, amely következő év júliá, júliusában kerül ö, felállításra, tehát akkortól lesz operatív. Tíz hónappal ezelőtt a tanács adta ki ennek az előkészítésére vonatkozó mandátumot, illetve allokációk is történtek most folyamatban van, ennek az előkészítése, fölvesszük a munkatársakat, illetve a technikai részleteket kidolgozzuk, az információs rendszereket állítjuk föl, minden készen lesz majd 2012. júliusára. Ez pedig egy évvel korábbi időpont, mint az eredeti, amit tavaly december 9-én határozott el az euró csúcs, Tegnap az euró csoport az ISM szerződést véglegesítette, és ez most a nemzeti parlamentek elé kerül majd. Nagyon fontos tudni azt is, hogy az ESM források helyességét, megfelelőségét márciusban fogja, fogjuk felülvizsgálni. Ez is a decemberi csúcs találkozó egyik döntése volt. Azt hiszem, hogy ennyit kívántam önöknek elmondani, és átadom a szót Buti kollégámnak. Köszönöm a meghívást én is. Az Európai Bizottság rendkívül aktívan járult hozzá ahhoz, hogy a tűzfalakat felépítsük, Klausszal szorosan együttműködve, Klausszal és embereivel együttműködve készítettük el és terveztük el az EFSF-et, emellett részt vettünk technikai támogatás nyújtásával az EFSM előkészítésében is. Három eh, típusú eh, konkrétabb részvételünk volt ebben a folyamatban. Az egyik egy eh, week-long facility, a másik az EFSM, és a harmadik, amiről kevesebbet beszélünk, a válság első szakaszában arra volt alkalmas, hogy az euró Eh, eh, zónán kívüli országokat megsegítsük a válság elején, a Balance of Payment Mechanismről van szó. Nyilván ennek a, a kapacitását is eh, 20,5 milliárdról 50 milliárdra növeltük. Magyarországon, Romániában, Lettországban alkalmaztuk ezt az eszközt, és eh, a Deviopi alatt még 37 milliárd van. Eh, ami az egyhetes eh, facility illeti, kétoldalú kétoldalú eh, arrangementről van szó a tagállamok és Görögország között. Tehát alapvetően itt eh, minden eh, program arról szól, hogy időben álljanak rendelkezésre pénzek azon országok számára, amelyek túl magas kamatot kényszerülnének fizetni. Ez a mi technikai feladatunk. Emellett az EFSM-nek az igazgatását teljes mértékben mi végezzük. Amikor 440 milliárdból az EFSM-et létrehozták, akkor az eredeti tűzereje az 500 milliárd lett volna. Eddig az EFSM 48,5 eh, eh, eh, milliárdot utalt ki, az Európai Bizottság az EU nevében pedig megtámogatta a kötvénykibocsátásokat, ezeket a kötvénykibocsátásokat indirekt módon mind a 27 tagállam támogatja, garantálja. Ahogy az elnök asszony is mondta, az EFSM egy EU költségvetés által garantált eszköz, mechanizmus, azt gondolom, hogy felmerül a kérdés, és önök is ezt feltették a napirendi a programban, hogy mik lesznek a következményei az EU költségvetésre nézve az EFSM felhasználásának. Minden hitelt back-to-back alapon finanszírozunk államkötvények formájában, tehát a bond maturity-t meccseljük loan maturity az EU nem vállal különösebb felelősséget. az egyetlen kockázat az egyfajta credit risk, eh, amely abból származik, hogy eh, a végső kedvezményezett nem fizeti vissza a kötelezettségét. Van egy sor biztosíték arra nézve is, hogy ez a kockázat ténylegesen ne álljon elő. A, mielőtt a, a, hitel, a hitel 14 nappal azelőtt jár le, hogy a tényleges kötvény lejárna, ebben az esetben még van két hét arra, hogy az EU kör beavatkozzon, és elkerüljük az eszkalációt, ilyesmi még nem fordult elő, és nem is számítunk arra, hogy ez előfordul. Hogyha ez mégis megtörténik, akkor még van több biztonsági szint, amely eh, az EU saját erőforrásaira támaszkodik, illetve a költségvetési keretre, eh, ami alapján az Európai Bizottság mindenképpen teljesíti fizetési kötelezettségeit a hitelezők felé. Eh, Klaus elmagyarázta, hogy hogyan állnak az EFSF és az EFSM kapcsolatai. Mi ezeket az erőforrásokat egy sor programország eh, tekintetében eh, alkalmazzuk. Eh, hol állnak ezek a programok? Görögországban, Görögországot említem először, van egy Greek Loan Facility, amelyet 2010 májusában 110 milliárdos értékben hoztak létre. 30 milliárd az eurozóna, bocsánat, 80 milliárd az eurozónától, 30 milliárd az IMF-től. Most egy második program tárgyalása van folyamatban Görögország vonatkozásában, a Trojka éppen most tárgyal Aténban emellett a magánszektorral is tárgyalunk annak érdekében, hogy a PSI keretében eh, hozzájárulást tegyenek. Ez ugyanis csökkentené a görög eh, hitelkötelezettségeket, és eh, fenntarthatóvá tenni a hitelt, leszorítaná 2020-ig a GDP 120%-ára a görög eladósodottság mértékét. Az Európai tanács 130 eh, milliárdot eh, jelölt ki a második programra. Emellett eh, Írországról kell még beszélni. A pénzügyi és támogatási program ereje 85 milliárd euró. Ezt éppen most valósítjuk meg sikerrel. Nyilván még kemény döntések állnak előttünk, de teljesen egyértelmű, a piacok számára is, hogy az ír helyzetet megfelelően kezeljük a program alapján. A harmadik ország Portugália. A pénzügyi támogatást 2011 áprilisában nyújtottuk. 78 milliárd euróról van szó, egy harmada az EFSF-től, egy harmada az EFSM-től, és egy harmada az IMF-től, tehát mindenki egy harmaddal szállt be. Az ír rezsimhez képest Portugáliában a helyzet bonyolultabb, egy sor területen sikerült elérni haladást, de továbbra is komoly kihívások várnak ránk Portugáliában. E, Előreláthatólag e, a 2012-ben csökkenni fog, mégpedig jelentősebb mértékben fog e, csökkenni a portugál gazdaság teljesítménye, és éppen ezért abszolút fontosnak tartjuk azt, hogy Portugália teljes programot, nem csak a költségvetési megszorításokat, hanem a versenyképességet előmozdító reformprogramot is végrehajtsa annak érdekében, hogy gazdasági növekedés indulhasson be. Tehát így állnak ezek a már folyamatban lévő programok. Önök is tudják, hogy tegnap a tanácsban voltak megbeszélések az ISM-mel kapcsolatban, a fiskális kompakt véglegesítésére várunk, amely egy fegyelmezési eszköz lesz az ESM mellett eh, a szolidaritás eh, nevében, és eh, ez így koherens rendszert fog majd alkotni, amelynek segítségével a válság kezelhető. Az ISM 500 milliárd euróval rendelkezik, és van benne egy felülvizsgálati záradék is, eh, amely alapján majd az erőforrások eh, megfelelőségét vizsgálni fogjuk. Köszönöm. nem tudom, hogy kézzel írt szövegből dolgozott, vagy géppel írt szövegből, hogyha ténylegesen előkészített eh, legépelt szövege van, akkor kérem, hogy a titkárságnak nyújtsa be, hogy aztán azt eh, mi később felhasználhassuk. Heten szeretnének hozzászólni, előbb a kérdéseket összeszedjük, eh, és nekem is van egyébként egy kérdésem, magamat előre is veszem. Szeretném eh, még egy kicsit önöket arról faggatni, Butti úr, hogy hogyan döntik el, hogy melyik alapot használják fel. Ugye egyharmad, egyharmad, egyharmad Portugália, esetében a Mechanism, a Facility és az IMF között egyharmad, egyharmad, egyharmad volt a felosztás. Nekünk azt mondták, hogy a Mechanism, a mechanizmus ténylegesen kiosztott 31,5 milliárdot és 48,5 milliárd értékű kötelezettséget vállalt. Ezek az összegek meghaladják az EFSF ből kijövő összegeket, holott az egy nagyobb összeg, Eh, onnan úgy tűnik, hogy eh, az én tudomásom szerint eh, csak 18 milliárdot osztottak ki, és talán 15-16 milliárd van folyamatban. Úgy tűnik tehát, hogy először a mechanizmushoz fordulnak, ez az, amit az EU költségvetés garantál, és csak ezt követően térnek át a facility-re. Lehet, hogy ez a finanszírozási arrangement alapján könnyebb és gyorsabb, de emögött vajon stratégia is van-e? De ezt azért is kérdezem, mert az EFSM az egész EU-t lefedi, nem csak az eurozónát. Tehát, ha egy eurozónában nem tartozó ország kerül nehézségbe, akkor ott már nem igen marad pénz. Persze lehet a Balance of Payments mechanismhez fordulni, de azt gondolom, hogy az átláthatóság szempontjából jó lenne tudni, hogy milyen elvek mentén működik a rendszer. Ezek tehát az én kérdéseim, és most pedig felolvasom, hogy kik akarnak beszélni sokan. Gold, Wolf Clint, Sudo Bullman, Philippe Lamberts, Antolin Sanchez Prosedo, Elisa Ferreira, Danuta Hubner, Liam Wangok, Roberto Galtieri and Marianne Harkin. Um, What I'll do is I'll, I'll, I'll take us in clusters of, of three. Hármasával fogom menni a kérdéseket. Nem lehet egyenként megválaszolni a kérdéseket, de többet belevenni pedig túl sok lenne. Sven, igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és köszönöm, hogy megszervezték ezt a meghallgatást, amely a koordinátorok ötlete volt egyébként. Köszönöm, hogy eljöttek. Alapvetően egy kérdésem lenne, a, megnézem a különböző programokat, és hogy megnézzük a jelenlegi számításokat, amelyeket most adtak közre, pontosan ma, mégpedig a Világgazdasági Intézet adta ezt közre Kielben, valószínűleg ezt ismeri az első előadó kiszámolták a különböző válságban lévő országok számára, hogy mekkora többletek rendelkeznek a költségvetésben ahhoz, hogy megfeleljenek a Sixpack által meghatározottaknak. Én nem a fiskális paktumról beszélek, csak arról beszélek, amit közösségi szinten eldöntöttek, és arra jutottak, hogy Portugália esetében, hogyha a növekedési ráta 4%-ra visszatérne, amely eléggé optimista becslés, akkor még mindig egy 9,2%-os elsődleges többletre lenne szükség. Írország esetében még mindig 5,0,1%-ra lenne szükség, tehát ennyi elsődleges többletre lenne szükség a költségvetésben, hogy a 4%-os növekedést el lehessen érni. Összehasonlításként Görögországban 27,8%-os GDP növekedésre van szükség ahhoz, hogy meg lehessen felelni annak a szabálynak, amit elfogadtak ezek. Ez az intézet Németországban az egyik legtekintélyesebb, ami ezt adta, El lehet olvasni ezt a websájtjukon. Tegnap a Der Spiegel című német labban is megjelentek ezek az adatok. Ezek az országok, még hogyha még a lehető legtöbbet is megteszik, és szerintem meg is teszik, abban, hogy ezt megvalósítsák, a jelenlegi körülmények között, a jelenlegi kamatlák különbségek között, nem tudják visszafizetni az adósságokat ezek az országok. Sokkal erősebb intézkedésekre van szükségük, mint amilyeneket most foganatosítanak a programok értelmében. A kérdésem a következő. Úgy gondolja-e, hogy a programok elérhetik-e azt, hogy az ország visszatérjenek a fenntarthatóságok, fenntarthatósághoz? Hasonlóak az én besléseim is, amiket az EFS esetében tettünk, Az emberek nagymértékben szenvednek Írországban és Portugáliában is, nő a szegénység, illetve a fiatalok munkanélkülisége. Jogos-e az, kérdezem, hogy az embereket kitegyük ennek a plusz szociális igazságtalanságnak és stressznek olyan programok értelmében, amelyek gazdasági szempontból nem is működőképesek. Erre szeretnék választ kapni. Utolsó mondatként hadd magyarázzam el, Soha nem volt egy olyan OECD ország, amelynek 5%-os lett volna az elsődleges töblete a költségvetésben egy évnél tovább. És azért, mert ennek negatív hatásai lehetnek az ország gazdaságára. Ez azt jelenti, hogy valami olyat kérünk, ami lehetetlen, az adósság mértékét csökkenteni kell, de nem csak a jelenlegi bevételek által, hanem plusz intézkedésekkel is. Persze vannak opciók, de azt látható, hogy gazdasági problémák vannak pontosan ezekben az országokban, és a programokkal is vannak problémák, tehát kíváncsiak a megjegyzésükre. Köszönöm szépen! A titkárság emlékeztetett engem arra, hogy egy percet adhatok egy kérdésre, de most Svennek megbocsátok, ez fontos kérdés volt. Az én számításaim is hasonlóak. Sajnálatosan ezt kell mondjam. A következő hozzászóló Wolf Klint. Köszönöm szépen. Egy rövid előzetes megjegyzésem lenne. Képviselőként nehéz elmondani az állampolgároknak azt, hogy a válság megoldása során pontosan az, azokat az eszközöket alkalmazzuk, amiket a Lehman megbukása után szeretnénk megszüntetni, például a egyszerű részlető társaságot, stb. Und, uh, uh... Mário Draghi, illetve az olasz miniszterelnök is azt kérte, hogy az EFSF, az EMS összegeit növeljük. Szeretnék arra utalni, hogy tavasszal még ezt meg kell vizsgálni. Ezt a kérdést azzal kapcsolatban látnom, hogy az LKB-nek e tennie kell, az EKB fél milliárdot adott a bankoknak azért, reménykedve abban, hogy, hogy legalább egy részét államközpényekre fordítják. A program még nem ért véget. Szeretném megkérdezni véleményét erről. Hogyan lehetne az emf t elő, az emf elősi segíteni? Jean-Claude Trichet és drági is az a benyomásom, sajnálták azt, Eigentlich muss die Eurozone, die 330 Millionen, also so viel Einwohner hat. Hogy, hogy az IMF-et bevonták ebben. Azután, hogy 9 eurózóna tagot leértékeltek, mit gondol, hogy ennek milyen hatása lesz majd az efs re és az ESM-re? Utolsó pontként pedig arra utalnék, amire Sven is, nem hunyhatunk szemet a felett, ami most kezd kibontakozni. Görögország nem csak, hogy nem ezek likviditással, teljes mértékben csődöment fizetősképtelen, és más ország is ezelőtt áll, és ennek tekintetében nincs értelme annak, hogy úgy folytassuk, ahogy eddig, most már el kell azon gondolkodni, hogy nem lehetne egy másfajta megközelítést választani. Ezek is kemény tények voltak, mondja az elnök, hogyha szeretnének válaszolni, akkor rövidre fogják a válaszokat, mert még lesz három pluszkör az elkövetkező fél órában, Buti úr, vagy Regling úr, Oké, okay, megpróbáljuk felosztani. Enyémek a könnyű kérdések, majd Márkói pedig a nehezek. Az ön véleményét, ön, ön kérdésével kapcsolatban az EFSF és az ESM közötti ö, megosztottság, az amikor a programokról döntettek, három éves volt Írország, három éves Portugália számára, az Eurozone, illetve az e ECOFIN ezt felosztotta, az EFSF, illetve az EMS között, és korrekt, helyesen mondta azt, hogy az EFSF többet tett, mint a, az ESM, hogyha az EFSF egyről átmegyünk az EFSF 2-re, akkor sokkal jobb lenne az, hogyha várnánk egy kicsit, és nem használnánk fel túl sok EFSF-1-et, meg, meg kell várnunk, míg az EFSF-2 beindul, mert akkor már nem lesz szükség több készpénz pufferre, amire az EFSF-1 alatt szükség lenne. Mert most már vannak az EFSF-2-ben olyan garanciák, eh, amikre szükség van. Úgy gondolom, hogy jobb lenne, ha most nem használnánk túlságosan az EFSF 1-et, az EM est kellene felhasználni, így felzárkózni, és a harmadik, a három év után pedig megvizsgálni azt, hogy mi történt. Klinc úrnak válaszolnék, nem szabad összehasonlítani azt, amit teszünk az EFSF, illetve az EMS kapcsán. Ez nem összehasonlítható azzal, ami a gazdasági válság elején történt, mert mi nagyon átlátható módon járunk el. Az a hasonlítottak össze, mint egy házvétel, 20% az előleg, 80%-ot pedig a bank adja, tehát mi is ugyanezt tesszük. Tehát megpróbáljuk a magábefektetőket visszavonzani Európába azáltal, hogy azokat a kötvényeket vesszük meg, amiket ők nem akarnak megvásárolni jelenleg, főként a dél-európai országokban. Tehát ezzel ezt nem lehet összehasonlítani a pénzügyi válságot kiváltó eszközökkel. Az EKB-n keresztül folyósított likviditást nagymértékben növelték decemberben, ez tényleg ebben igaza volt, ez segíthet, ezt láthatjuk. Ez sokkal egyszerűbbé teszi a bankok számára azt, hogy államkötvényeket vásároljanak. Az IMF-ről sokat beszéltek korábban, 2010-ben felmerült a kérdés, hogy bevonják -e az IMF-et vagy nem most már két évvel később, amikor azt láthatjuk, hogy a válság tovább terjedt, számos országra kiterjedt már, a források mennyisége és amire szükség van, az sokkal nagyobb, tehát nincsen kétség afelől, hogy az IMF részvétel igenis hasznos lehet abban, hogy erőforrásokat kapjunk, illetve szakértelmet kaphassunk, de Márko Buti meg tudja erősíteni azt, hogy az Európai Bizottság, illetve az IMF között együttműködés kitűnő. És ezt láthatók akkor is, amikor az eurózónán kívüli két országnak is segítséget nyújtottak. Az EFSF leértékelése, amely múlt hétfőn történt, ez azután következett be, hogy az S&P leértékelt néhány országot, tehát az egész automatikus volt. A hatása ennek nulla, ami nem megfelelő, mert csak az S&P csökkentette ezt egy ponttal, a Moody's és a Fitch nem csökkentették az értékelésüket. Ez is mutatja azt, hogy nincs ok arra, hogy leértékeljék Franciaországot az elkövetkező időszakban. Fitch 2012-re ki hogy leértékelni Franciaországot, a Moody's most tekinti át. Az egészet ez néhány hónapban még beletellik. Ezek a hosszú távú kérdések rövid távon az a cél, hogy megkapjuk a legjobb besorolást az S&P részéről is. Az sem meglepő, hogy a Standard Poor's leértékelése után a piacra mentünk, és és háromszorosiként tapasztalhattunk a piacon. Most pedig visszaadom. Átadom a szót Márkónak. <coughs> question, Köszönöm szépen, Klaus. Nagyon érdekes kérdéssel, kérdésre adott már választ. Azt hiszem, hogy a megosztás tekintetében teljesen helyesen mondotta a mondottakat. Az elfeszefet hallott, ha, használtuk az egész folyamat elején, azért, mert a bázeli fizetési facilitást kicsit jobban ki tudták használni, mint a, mint a másik mechanizmus. Tehát egy, egyszerűen egy pre, pragmatikus szempont állt a döntéseink mögött. Ami a Kild tanulmányt illeti, nem ismeretes számomra ez a tanulmány, úgyhogy nem szeretnék megjegyzéseket tenni erre vonatkozóan hogyha a számok azok, amiket hallottunk, hát nem tudom, hogy mérehatóan tanulmányozni fogom-e ezt, vagy sem, mert hogyha ez a primér többlet, ezt úgy számolták ki, hogy a jelenlegi kamatokat vették figyelembe, akkor természetesen a hitel stabilizálásához óriási primér többletre van szükség. Görögország esetében 25%-ot nevezett meg, a GDP 25%-et. Hogyha a fiatal munkatársaim ezt írnák le, hát akkor nem kapnának előre, lépte, előre nem léptetnék őket előre a következő évtizedben. A kamatlábak közötti különbséget csökkenteni kell, a spreadet csökkenteni kell a programok segítségével. Jelenleg ezen programok megvalósítása folyik. Meggyőződésünk, hogy bár ugye nehéz döntések születnek nemzeti szinten, mégis meggyőződésünk, hogy sikeresek leszünk majd a végén. Ami pedig magukat az adatokat illeti, nem tűnik helyesnek az, hogy, hogy az csak egy évre korlátozik az 5%-os primér többlet, legalábbis ez a tapasztalat Európában, hiszen ott van Belgium esete, Olaszország esete, amely országok 5,5%-os primér többletet produkáltak éveken keresztül, és csökkenteni tudták a válságot megelőzően a hitel állományukat. Ez akkori miniszterelnök, Csampi miniszterelnök véleménye volt, és Belgium esetében a 90-es évek elején több mint 130 eh, százalékos eh, hitele rendelkezett Belgium, és kb. 85 százalékra tudták ezt csökkenteni idővel. Ami pedig Görögországot illeti, nos, azt tudjuk, hogy ez egy külön eset, és ezért a magánszektorral próbáljuk a hitelállományt csökkenteni 50%-os veszteség beemelésével. Ugye erről hozott döntést az Európai Tanács a második program keretében 30 milliárddal tesszük ezt majd lehetővé, és a görög hitelállományt a GDP 120%-ára szorítjuk vissza 2020-ra, és 100% alá 2030-ra. Tehát, ami Görögországot illeti, itt kiegészül ez egy második programmal, természetesen ez kemény program lesz, és így Görögország a hitelét fenntartható útra állíthatja. Mindezen országokban, Írország, Görögország, Portugália esetében a strukturális reformokra helyezzük a hangsúlyt, a államfinanszírozás nem lehet fenntartható, hogyha nincs egészséges növekedés. Tehát nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a programokban a strukturális reformokra. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezen az országok esetében odafigyelünk a méltányosságra, a, és megpróbáljuk a népesség szegényebb rétegeinek a feladatát könnyíteni. Látom, hogy az elnök asszony most már kicsit ideges. I'll have to take four questions. Igen, valóban kezdek ideges lenni, mert négyesével megyünk ugye a kérdéseken végig, és tíz perc maximum, ami a négy kérdésre plusz a válaszokra rendelkezésre áll, adják össze, osszanak, szorozzanak, azt gondolom, hogy én is mondtam, meg a Sven is mondta, hogy azért itt a matematikai képességekkel akadnak gondok, údó. Én annyira érdekesnek tartom ezt a vitát, hogy szerintem folytatnunk kéne egy másik alkalommal ezt, hogyha már nem lesz időnk, arra befejezzük. Szerintem ez nagyon fontos vita. El tudom képzelni azt, Régling úr, itt ülök, el tudom képzelni azt, hogy egy intézményközi eszközt létrehozzunk, és ezt nagyon nehéz ö, alkalmazni, ezt tudjuk. Egy közösségi eszközt szeretnénk ö, elérni, egy ö, ez nem egy akadémiai kérdés, mert hogyha ezzel kudarcot vallunk, akkor felmerül a kérdés, aki fog felelősséget vállalni mivel a parlament fizetőként tudnia kell, hogy milyen számokkal kell dolgozni. Buti úrnak mondom, hogy ha ön nem ismeri a kíli számokat, akkor mondja el a saját adatait, mondja, hogy hogyan fognak fejlődni az országok az önök véleménye szerint, mert sokan úgy gondolják, hogy a kiigazdási folyamat nem ad növekedési ösztönzést, és nem tartalmaz növekedési elképzeléseket, pont fordítva a növekedés eh, szempontjából destruktívan fognak eljárni. Tehát jók a kiigazdási folyamatok, de mikor történik itt meg esetlegesen eh, eltusolás, mit tehetünk eh, azért, hogy a növekedést növeljük a társadalommal, és itt a más, Marshall tervet szeretném megemlíteni. Philip. Yes, sorry, Mr. Buti, but when I, when I hear you... I... Köszönöm, Buti úr, de amikor önt hallgatom, egy olyan menedzsert hallok, aki csak azt akarja hallani, amit hallani akar, és nem akar a valósággal foglalkozni. Elküldöm akkor, nem küldöm akkor el ennek az OECD dokumentumot, az IFO dokumentumot javasolnám azt mondják, hogy Portugáliában 2%-os növekedési feltevésre van szükség, és egy 6,6%-os primér többletre Görögország esetében egy ilyen 2%-os növekedésnél 22%-os primér, primér többletre van szükség. Nyilvánvaló, már ez is azt feltételezi, hogy felére csökken a spread Németország országhoz képest. Lehet, hogy önnek nem tetszenek ezek a számok, de attól ezek még valós számok, tehát lehet, hogy bizonyára ön is közgazdász, e, e, kritizálhatja a közgazdász kollégáit, sajnálatos módon fenntarthatatlan helyzetben vagyunk ebben a, ezekben az országokban. E, ezt ki kell mondani, nem csak Görögországról van szó, több mint egy év az Európai Bizottság, egy évig az Európai Bizottság azt mondta ideológiai alapon, hogy nem fogják átszervezni a görög adósságot, aztán most mégis át kellett. Regling úrhoz vannak kérdéseim mi lesz az ESM eh, eh, bank engedélye esetén a plusz és a mínusz? Mi a többlet, és mi a jó ebbe, és mi a nem? Eh, örülnék, hogyha a véleményét kifejteni erről a témáról. Mindkettőjükhöz szól a kérdés, elképzelve, hogy Görögország csődöt mond, és fog, remélhetőleg szervezett módon. Mi lesz az EFSF, illetve az EFSM legjobb felhasználási módja ennek a, ebben az esetben hogyan fogják asszignálni a különböző pénzeket, politikai döntéseket kell majd hozni egy ilyen esetben Buti úrhoz, pedig a kérdésem, ő azt mondja, hogy méltányosan járnak el, szeretnék erre bizonyítékot látni a programjukban, a praktikus intézkedéseikben, hogy hol alkalmazza a társadalmi méltányosság eszközét az Európai Bizottság, hol kíméli a szegényeket, és hogyan. Sorry, it's Antolin first. Antolin jön elő. You on the list? You're not even... Oh, yes, you are. Bueno, muchas gracias. Eh, se han planteado ya cuestiones... Eh... Köszönöm. Nagyon érdekes kérdések hangzottak el eddig, és nagyon érdekes eh, dolgokat hallottunk is Szeretném, hogyha a pénzügyi stabilitási eszköz, ugye hallottuk, hogy újratőkisítés, másodlagos piaci beivatkozás, mi az, aminek több értelme van az újratőkisítésnek, vagy a másodlagos piacon való fellépésnek, és mit szól ehhez az LKB? E az EFSM-et az Európai Bizottság költségvetése garantálja, tehát ezek EU pénzek alapvetően. Milyen viszonyuk van, milyen viszonya van ennek a mechanizmusnak a parlamenthez, és mi van a kondici- kondicionalitással? Volt egy vita azzal kapcsolatban, hogy ezek a biztonsági eszközök milyen pénzzel gazdálkodhatnak, eh, akkor én a leverage-re kérdeznék még rá. Eh, kérem, tényleg eh, gyorsan kérdezzenek, mert nem lesz elég idő válaszolni. Elisa következik. Köszönöm. Köszönjük, uraim, hogy eljöttek. Itt vagyok. Köszönjük, hogy eljöttek. De szeretném megkérdezni önöktől, hogy tekintsenek vissza és vonjanak mérleget erről a folyamatról. Önök megkérdőjelezik azokat a számokat, amelyeket az előző kérdezők ismertettek, de még hogyha nem is értenek egyet ezekkel a számokkal, akkor is el kell ismerniük, hogy a hitel eh, költsége eh, Görögország eh, és Portugália vonatkozásában, valamint az az idő, amit ezekre, ezekre az országokra szántak, már látszott, hogy, hogy nem fognak ezek a módszerek működni. Mindig, mindig, mindig látszottak, mindig is látszottak, soha nem működtek ezek az intézkedések. Önök a strukturális reformokról beszélnek, de a strukturális strukturális reformok hosszú távúak, illetve a strukturális reformok eh, általában rövid távon recessziót okoznak, és hosszú távon okoznak eh, eh, megnövekedett versenyképességet. Újra restriktív dimenzióban gondolkodunk a fiskális kompakt révén, megint csak rövidtávú kiigazításokra gondolunk, mereven, és mindig csak a deficitet és az adósságot nézzük. Nem érkezett el az ideje annak, hogy rájöjjünk, hogy a spreadek tovább nőnek, a tűzfalak nem működnek, az ajánlások nem működnek. Nem most lenne az ideje annak, hogy végre szabadabban gondolkozzunk, ne ilyen mereven gondolkozzunk, és adott esetben kimondjuk azt is, hogy nincs megoldás. Olyan, olyan ajánlásokhoz ragaszkodnak önök, amelyek nem működhetnek. Nincsen benne ösztönzés, nincsen benne növekedési elem. Egész egyszerűen arra kérik ezeket az országokat, hogy megszorítsanak, megszorítsanak, növeljék az exportot, más országokba exportáljanak, ahol egyébként szintén aláásták a növekedést. Ez egy recessziós spirál, Európán belüli kereskedelem 80%-os mértékű, egymást fertőzik meg az országok. Az új politikai ösztönzők nélkül nem fogjuk megtalálni a megoldást ezekre a problémákra. A PSI szerintem növelte a fertőzés veszélyét, nincs növekedési elem. Én azt gondolom, hogy ezekkel a restriktív intézkedésekkel nem tudunk az eurozónában és Európában eh, eredményeket elérni. Sajnálom, nem tudtam magam visszafogni. Köszönöm lehet, hogy másokra is kéne lőni. Néha 10 percet adtak még a tolmácsok, hogyha nem tudják befejezni, akkor eh, majd angolul kell befejezni. Danuta Hübner következik. Szeretném követni azt a gondolatmenetet, amit Eliza Ferreira is elkezdett. Ha megnézzük közelről a gazdaságokat, akkor a kérdés az az, hogy van-e bizonyíték arra, hogy van-e bármilyen hatás ezeknek a megszorító csomagoknak, illetve a pénzügyi segítségnyújtásnak, amit az EFSF-en, e illetve az EMS-en keresztül adunk. Röviden megelmítették ezt, de ki tudná fejteni azt, hogy mekkora az esély annak, hogy a Szíri ezt is kiváltja ezeket az eredményeket. Diego. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Muito direitos para não estar a repetir algumas das preocupações. A két igazgatónak szeretnék feltenni egy kérdést. Kicsit hasonló ez ahhoz a kérdéshez, amit Eliza asszony is kérdezett. A kérdésem az az, hogy mit gondol arról, hogy az EKB a jövőben mennyiben lehet majd végső hitelező, főként amikor az államadóságválságról beszélünk, hogyan elemezik eh, azokat a javaslatokat, amiket a német bölcsek eh, adtak közre, és azt javasolták, hogy egy alapot hozzanak létre, amelyen fel lehet vásárolni az adósságot. Egyfajta mentő alap lenne ez, egy kiterjesztett időszakra 7%-os küszöb alatt. Hogyan elemzi ön ezt a ö, javaslatot Lien. Merci euh, d'être là devant ce Parlement, parce que l'information... Köszönöm szépen, hogy eljöttek ide a parlamenthez, hiszen a sajtó nagyon homályosan fogalmaz, nekem viszont konkrét kérdésem van a következő európai stabilitási mechanizmussal kapcsolatban. Ki garantálja ezt? Hiszen nem mondjuk azt, hogy a közösségi költség, költségvetés, hiszen itt 140 milliárdról van szó, az EKB ahogyan val- egyik kollégája javasolta, vagy esetleg valaki más, illetve ugye fontos, hogy a alapokat hozzon létre a piacon, tehát pénzforrásokat. Ezt hogyan fogja megtenni eurókötvényekkel? Hiszen ebben az esetben lehet, hogy ezt pontosítani kellene. A jelenlegi stabilitási eszköz esetében ugye azt látjuk, hogy nem, lehet, nem tudják a tagállamok finanszírozni, hiszen válság idejét élik, illetve az LKB e se tudja ezt garantálni, és hirtelen ugye beszéltünk, beszéltünk a átételi hatásról, de hát ez azt jelenti, hogy a kockázatos hiteleket kell értékesíteni, illetve származtatott ügyleteket kell a piacra vetni, olyan termékeket, amelyekről tudjuk, hogy a hitelválság esetében ezek voltak azok, a, azok az eszközök, amelyek a, a fertőzést elindították. Tehát nagyon is aggódom, és szeretném, hogyha ezek, ezen kérdésekre választ adna. Grazie. Lamberto, köszönöm szépen. Nem szeretnék visszatérni Bulman úr érveléséhez, tehát hogy miért, szabályo, miért van korlátok közé szorítva az EFSF e, e és az EFSM szerepe. Tudom, hogy az egyik kormányközi alapú, a másik pedig per tagállam alapú, Természetesen az FSF felhasználásának politikai következményei vannak a tagállamokban. A köve- jövőbeli kihívásokról szeretnék szólni először is. Van egy javaslat, mi szerint ezeket az alapokat egy banká kellene átalakítani. Van -e ennek jogi, vagy politikai, vagy gazdasági oka? van-e annak oka, hogy, hogy ez van-e ilyen gazdasági, vagy jogi, vagy politikai oka, oka, ami ezt lehetetlené tenni, illetve eddig miért nem történt ez meg? Hiszen ez lehetővé tennie azt, hogy az EKB-val Az LKB-val kialakítsuk a megfelelő kapcsolatot. Buti úr, a zöld könyvben a bizottság ezt a mechanizmust félretette, tehát egy külön dobozba helyezte, hogy úgy mondjam, a jogi alapot pedig nem elemzi, nem vizsgálja. Esetleg a jelenlegi szerződéseket elővehetnénk. Ez nagyon fontos, tudnom kellene, tudnunk kellene, hogy a bizottság ezt hogyan értékeli. És harmadsorban az EFSF, mint közösségi mechanizmus, a bizottság elemzi-e a saját erőforrások korlátainak gazdasági hatását, politikailag föl lehetne ezt tőkésíteni, egy puffert létre lehetne, létre lehetne hozni. Thank you, Madam Chair, and thank you to our two colleagues. Köszönöm, eh, elnök asszony, és köszönöm, hogy eljött ide a két tisztviselő. Eh, a, holnap az ír kormány eh, az Anglo-Irish Banknek, zombi banknak másfél milliárdot utal át, márciusban pedig 3,5 milliárdot fogunk a nem fedezett hitelezőknek átutalni az Anglo-American, Anglo-Irish bank hitelezői részére. 8 és fél százalékos hiteleket veszünk fel ahhoz, hogy a bankokat kimentsük. 47 milliárd euróba kerül az egyik bankunk megmentése, és nem csak egy bank van hogyan lehet elvárni egy ilyen kiigazításon átmenő országtól azt, hogy ilyen uzsorás kamatokat fizessen. Ön azt mondta, hogy a kiigazítás Írországban működik, de jó lenne, ha igaza lenne. Azt mondják a kollégák, amikor megállítanak engem, hogy de legalább Írországban jól mennek a dolgok, akkor én azt mondom, hogy igen, szeretnénk, ha jól mennének, de ténylegesen nem működnek jól, mennek jól a dolgok. A GMP-nk négy éve csökken, az adósságunk folyamatosan növekszik de azt gondolom, hogy az export az egyetlen reménységünk, ami korábban reménységünk volt, az utolsó öt hónapban az is csökkenni kezdett. Minden kollega recessziós spirálról beszél, hogyha lehetséges egy országnak a közepébe lenni egy ilyen recessziós spirálnak, akkor mi ott vagyunk. Szeretném azt mondani, hogy működnek a dolgok és jó irányba haladnak a dolgok, de nem, nem így van. És egy utolsó megjegyzés, nem vagyok ennek a bizottságnak a tagja, mégis örülök, hogy beszélhetek van a six-pack és a fiscal compact, és be kell tartani a szabályokat. De a kollégák tudják, hogy 2002 és 2008 között Írország betartotta a stabilitási és növekedési paktumot jobban, mint Franciaország vagy Németország, de ez sem mentett meg bennünket a végén. Tehát miközben persze be kell tartani a szabályokat, és ezzel egyet is értek, Eh, ha csak nincsen valami fajta növekedési ösztönzés, vagy valami fajta adósságelengedés, akkor én úgy gondolom, hogy eh, eh, vazallusak leszünk egy generációra. Köszönöm. We've had some... Köszönöm. Azt gondolom, hogy igen, őszinte, keresetlen szavakat hallottak itt a képviselőktől. Azt gondolom, hogy sok hasonló dolog is elhangzott, és azt is tudom, hogy nem ilyen szavakat akarnak hallani a szakértőink, vagy akartak hallani, de mi is ilyen őszinte válaszokat remélünk egyébként, különösen ami a kamatokra vonatkozó felvetést illeti, ugye ezekkel foglalkoznunk kell, olyan hiteleket adtak ki, ahol 3% extra került megfizetésre, és szerintem ezt nem szabadott volna eh, hagyni. Eh, ezt ki kéne igazítani, de szerintem még így sem lehetne a helyzetet eh, megmenteni. Tíz percünk van, sok dologra kell válaszolni. Klaus kap először szót. Rövidnek kell lennem, mert sok kérdés volt. Hallhattuk az írképviselő asszonytól az ír véleményt és elmondhatom, hogy az Eurogroup, illetve a Trojka véleménye az az, hogy az ír program az működik. Persze ez nem jelenti azt, hogy a népesség ne szenvedne, de a program eléri a cégkérdezéseket, a banki szektort újra struktúrálták, a többlet is jelentkezett, most már a többlet növekszik, ez nagyon fontos. Nagyon fontos jelzője ez annak, hogy a versenyképesség visszatért, azt is tudjuk az indikátorokból, hogy az első évtizedben elveszített, az első időszakban elveszített versenyképességet sikerült visszaszerezni az exportok tekintetében. Azzal kapcsolatban sincs illúzió, hogy a bevételekből vesztettek, viszont Írország jó úton halad a kamatokat sikerült csökkenteni a felére, 14%-nál voltak ezek nyáron, most 7,5% az államkötvények esetében, tehát sikerült megfelezni, most már a piacok ezt látják, ez egy hatás, tehát nem lehet azt mondani, hogy a kamatlábok mindenhol felfele mennek, a kamatok csökkentek az elmúlt hetekben is. Ez az általános becslés. A specifikus kérdéseket illetően Bulman úr, nem hiszem, hogy valaki azt mondhatná, hogy az EFSF megszervezésének költsége kormányközi módon magasabb így a költség, mint hogyha a közösségi módszerrel történne ez. Tudom, hogy nagyon sok politikai megfontolás van e mögött, de nem ez volt a kérdés. Az sem hogy a pénzügyi költség magasabb lenne, úgy gondolom, hogy két évvel ezelőtt az egyes gyors, egyetlen gyors eljárás a kormányzati út lehetett, Az EFSF-et a luxemburgi magáik alapján egyezték be, más mód erre nem volt. A nemzetközi szerződések által sokkal több időt vesz igénybe, hogyha ezt az utat választottak volna, akkor körülbelül most lehetne csak működőképes az EFSF, de lehet, hogy így magasabb a költségaránya. Az EFSF, az EMS kérdés több alkalommal megjelent, megkérdezték azt, hogy az EKB lehet-e végső hitelező. Gondolom, hogy a legtöbben úgy gondolják, a legtöbb tagállam úgy gondolja, hogy egyetemben meg kell osztani a munkát a monetáris és a fiskális politika között. Ez egy jó gazdasági elv, és csak így lehet garantálni a központi bank függetlenségét. Az Európai Központi Bank az euró zónában biztos pont a gazdaság szempontjából, és megfelelő intézkedéseket tettek, főként az elmúlt hetekben, de az EKB nem végső hitelező az államok esetében, ez egy politikai elv, és jogi szempontból is, hogyha az IFSF, illetve az EMS kapna egy banki licencet, akkor nagyon közel állna a kormányok finanszírozásához, és az európai szerződés azt nem, te- nem teszi lehetővé. Számos kérdező feltette a kérdést, hogy hogyan lehet a legjobban felhasználni a meglévő erőforrásokat. A Sokan azt kérdezték, hogy szükség van-e a másodlagos piaci beavatkozásra a bankok kapcsán. Ez attól függ, hogy milyen igények vannak. Jelenleg, ha megnézzük az EFSF-et, akkor 10%-ot jutottunk itt a kölcsönzési kapacitásból. Az elkövetkező két évre 43 milliárdot Portugália és Írország számára, Görögország számára egy nagyobb falat kell, de így is marad 253 milliárd, nem tudjuk, kinek kell majd még ez a pénz, hiszen csak akkor fogjuk megtudni, hogyha egy újabb ország segítséget kér, és ez attól is függ, hogy egyáltalán jön-e valamilyen ország. Azt is látni kell, hogy milyen a problémákkal rendelkezik már az ország, hogy a banki szektorban van-e probléma, akkor ott bank újratőkésítésre lesz szükség hogyha másodlagos piacon vannak problémák a kamatokkal, akkor ott kell beavatkozni. Tehát mindig attól függ, hogy milyen ország érkezik, lehet, hogy semmilyen ország nem fog érkezni. Ez egy nyitott kérdés, amit nem lehet eldönteni most. Be is fejezem itt, és talán Márkó valamit még hozzátesz. Nem, köszönöm szépen, nagyra értékelem ezeket az őszintes, ezt az őszintességet. Nagyon nehéz választások előtt állunk, az országok is nehéz választás előtt állnak, ugyanígy az Európai Uniós intézmények is, tehát nagyon fontos azt, hogy megvizsgáljuk a, a valóságot. Hadd tegyek néhány megjegyzést. Ez általános, de mégis megismételném. Az az elképzelés, hogy a fiskális fegyelem a tőke kapcsán ellentétes, tehát őket nem lehet össze, összeegyesíteni, ez egy rossz elképzelés. És ennek a legszemmetlenebb példája Európában az északi országokban található, akik fiskális szempontból a legfegyelmezettebbek, és mégis magas szintű tőkét, illetve tőke elosztást tudnak megvalósítani. A második pont a fiskális politikákkal kapcsolatban és azon nyomással kapcsolatban, amit ez a bevételre, illetve a növekedésre helyez. Európában az a fiskális stratégia, hogy nem egyformán kell mindent megosztani. Vannak egyetemű szabályok. A legtöbb országban túlságosan magas az adósság, és nincsen alternatíva annak, hogy lehet csökkenteni az adósságot. Tehát a fiskális politikának konszultáltnak kell lennie, másrészt viszont vannak olyan országok, olyan sérülékeny országok, ahol nincsen semmilyen fajta választási lehetőség, nem férnek hozzá másképp a piachoz, ezért ki kell építeni a bizalmat, más országban viszont sokkal több a mozgástér, és megtarthatják a strukturális deficitjüket, és automatikus stabilizátorok szerepet játszhatnak itt. Tehát meg kell különböztetni a különböző országokat, és ehhez meg kell érteni a fiskális helyzetet Európában. Nagyon sok hangsúlyt fej, helyeztünk, erre tudjuk, hogy az EU 2020-as stratégiában arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy a helyes választást tegyék meg. Egyértelmű, hogy az országok, és ezzel egyetetek Klausszal, az olyan országok, mint Portugália, Írország, Görögország, vagy mások is, ezek az országok nagyon nehéz időket élnek. A program működése nem jelenti azt, hogy azonnal láthatjuk az eredményeket teljes mértékben, vannak olyan előfeltételek, amelyekkel be lehet inteni növekedést, és amelyel a versenyképesség ismételten jelentkezhet, és ez az eset Írország esetében, de szeretnék utalni egy esetre, mert ez egy olyan program, amely minden cikluson keresztül átment, Lettországban például nagyon nehéz idők voltak, és utána sikerült visszanyerni a versenyképességet, csökkentették a, az adósságokat, sikerült többletet elérniük, és most már egy egészséges növekedési rátát tudhatnak magukénak. Az elmúlt évben az előrejelzések kevésbé voltak jók, mert globális lassulás volt, de mégis meg lehet mutatni azt, hogy egy ország visszanyerheti a piacra való hozzájutását, néha még gyorsabban, mint ahogy ezt várnánk is. Százezer ember kivándorolt lett országból. Hova mentek ezek az emberek? Szeretném ezt tudni. Ellátogattam Lettországban, és azt hattam, hogy százezer ember elhagyta az országot. Egy olyan országról van szó, két milliós a lakosság. Jó a mobilitás, de amit Lettország esetében láthattunk, végrehajtottuk a programot, és ki kellett igazítani a kormány eredeti elképzelését, mert sokkal, sokkal jobb kiegazítást sikert eszközölnünk, mert a kormány mindent a kiadási oldalon szeretett volna rendezni, tudtuk, hogy ez nem lesz lehetséges, és arra készültünk, hogy eh, bevételnövelő eszközöket tegyünk meg, amelyek sokkal több tőket generáltak. Habár tudtuk, hogy összességében jobb az, hogyha a kiadási